Colleagues. Kedves kollégák, szeretnék egy kis csendet, rendet, és kezdjük az ülést, mégpedig a beszámolót a koordinátorok üléséről, amely tegnap került sorra. Először is a tárgyalási mandátum az EMSZA ajánlások tekintetében, Fleckenstein úr jelentése, a koordinátorok jóvá hagyták Fleckenstein úr kérését, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat az árnyék előadókkal együtt, a tanácssal. A mandátum alapja a parlament első olvasatbeli álláspontja, amelyet a Strasburgi plenáris ülésen fogadott el a parlament decemberben. Ezzel elnöki minőségemben Fleckenstein úrnak megadom a megbizatást a tárgyaláshoz, a tanácssal való egyeztetésekhez. Közösen fogja ezt a tárgyalást vezetni az árnyék előadókkal. Másodszor a fogalmazók és előadók kinevezése három jelentés a, a repülőtér csomaggal kapcsolatosan. Köszönöm. Zajjal kapcsolatos működési korlátozások bevezetése az EU reptereken, meg kiegyensúlyozott megközelítésben, az SND jelentése ez. A második közös szabályok az idősávok ki jelölésére EU repülőtereken áll, de és a harmadik pedig a földi kiszolgálás az EU repülőterein a 9667 es irányelv értelmében LPP, e ami pedig a véleményeket illeti. Úgy döntöttünk, hogy a 2020-as horizont, vagyis ez a kutatási keretprogram, valamint a keretprogram ennek végrehajtására. Ezt a két szöveget egy véleményben tárgyaljuk, rotációs rendszerben történik ennek a kiosztása, vagyis az AD-hez kerül hatos mechanizmusok a monitoringra, a nemzeti és uniós szintű klímaváltozási témákban eh, itt nem eh, történik intézkedés, és nincsen intézkedés a konklúziókkal kapcsolatosan megállapodás az, az USA és az EU között a PNR adatok átadására. Ezt a polgári jogokkal foglalkozó szakbizottság tárgyalja, úgyhogy erre vonatkozólag nincsen mandátumunk, és nincsen intézkedés az Európai Tengeri és Halászati Alappal kapcsolatosan, ami az Európai szatellit navigációs rendszer felhasználását illeti, ezzel kapcsolatosan egy véleményt fogunk készíteni az ECR, a Galileóról, ami pedig a versenyképességi program a kis- és középvállalkozások számára nincsen intézkedés, a zajszint a gépjárművekben, ez az MV bizottsági, a szocialistáké, demokratáké, rotációs alapon, közlemény a repülőtéri politikáról. Itt azt döntöttük, hogy nincsen intézkedés, mert erre vonatkozik majd a csomag, a hármas csomag. Közlemény a bizottság részéről a 2012-es munkaprogramról nincsen intézkedés, mert a plenárison a frakciók állásfoglalási javaslatot tesznek majd a munkaprogramra vonatkozólag. Közlemény a bizottságtól a tengeri stratégia kidolgozására az Atlanti-óceán térségében. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy legyen egy vélemény erről, és ezt az SND készítse el. Bizottsági közlemény az éves növekedési stratégiáról, az ajánlásunk, hogy ne legyen intézkedés. A 2020-as stratégiával kapcsolatosan közlemény a bizottságtól a 4-es és 5-ös ponthoz kapcsolódik ez, nincsen intézkedés, mivel erre a témára már az előző témakörök választ adnak. Nincsen intézkedés a másik két közleménnyel kapcsolatosan. Az egyiknek a témája az új áfa rendszer, amely az egységes piac követelményeinek felel meg, illetve a közös tanácsi határozat a döntésről, amit az EU-nak kell hoznia az EEA megállapodás 13. melléklete témájában, ami a komitológiát illeti, a koordinátorok jóvá hagyták azt a felvetést, amit az elnök tett, hogy a bizottság képviselőjét hívjuk meg a biztonságos kamionparkolókkal kapcsolatosan, hogy, te, hogy tegyen egy rövid bevezető előadást az ETS irányelv összefüggésében, és arra is vonatkozott egy javaslat, hogy az étollal összefüggésben később valamiféle dokumentum készüljön, ami az egyéb napirendi pontokat illeti az elnök felvetette a koordinátorok számára tájékoztatásként, hogy Magyarország az EU környezetvédelmi és operátori programába bejelentkezett, és Hán és Kalasz biztosok ellenzik ezt a kérelmet hasonló értelemben, ahogyan mi döntöttünk, amikor Lengyelország hasonló kérelmet intézett a bizottsághoz. És aztán 24 képviselő egy levelet írt alá a TNT projekttel kapcsolatosan, a prioritás projektekkel kapcsolatosan, ezt bírálják. És volt bírálat a az olasz bűnöldözési szervekkel kapcsolatosan ezzel hosszasan vitáztunk erről, és a többség egy fokozatos megközelítést támogatott, amit én javasoltam, és a TENTI koordinátor, Brinkors úr, azt kérte, hogy részletes tájékoztatást kapjon a kérdésről, arra is kitérve, hogy milyen válaszokat tudunk adni a 24 képviselő által felvetett kérdésekre, illetve a petíciós bizottságban felvetett kérdésekre, és reméljük, hogy ez a válasz hozzásegít ahhoz, hogy a koordinátorok részletes vitát tudnak folytatni arról, hogy milyen panaszokkal éltek a képviselők, ez a 24 képviselő, illetve a petíció aláírói. Ennyit a beszámolomról, tehát a koordinátorok ülése tegnap ezekről a témákról tárgyalt. Alkadravi úr és Kámer úr szeretne szólni. Alkadravi úr először. Én először azt javasolnám, hogy Kámer úr kapjon először szót, én meg majd akkor reagálok. Um Itt a két koordinátorok esetében a két dokumentumról volt szó a tentről, és abban állapodtunk meg a koordinátorok ülésén, hogyha a két nagy frakció és a liberálisok is támogatnák a TNT-t, akkor előnyben részesítenénk a reptéri csomagot a jegyzőkönyvben is ez szerepelt. Most viszont azt mondtad, hogy elfogadjuk, hogy minden kisebb frakció nagyobb prioritást kaphatna a jelentések kiosztásánál, különös tekintet a repülőtéri csomagra. Egyértelműen a liberálisok voltak az elsők, és újak is szóba kerülhettek volna. Tehát tegnap eh, ebben megállapodtunk, viszont azt mondtad, hogy nem, ez nem így van. Így tehát a koordinátorok megállapodását a későbbiek során felfüggesztettük, és ezt én nem tartom fel fernek, úgyhogy ezt ebben újra meg kell állapodni. Köszönöm szépen akkor. Most Alkedráj úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt nem is zavar támad, azt hiszem. A, most visszautolnék arra a koordinátori ülésre, amikor erről volt szó. A mi indoklásunk az volt, hogy a két jelentés, a két TNT jelentés és a finanszírozási jelentés kiosztását kiosztásában megállapodtunk, és két társ jelentéstevő lenne a két nagy frakcióból. Majd azt mondtuk, hogy nem akarjuk kisajátítani az egyes ügyeket, és a következő nagy frakciónak is hagynánk valamit, amikor a repülőtéri csomagra kerül sor, akkor ők kapnának elsőbséget. Kramer úr úgy tűnik, hogy ez a teljes csomagra vonatkozna. A mi feltételezésünk az, hogy az ALDE választana, a néppárt és a szocialisták, illetve más frakciók pedig a másik jelentést kaphatnák meg. Nekünk több pontunk van, mint a zöldeknek, tehát ebből fakadóan teljes joggal kérhetjük ezt a jelentést. Kramer úrral majd folytatom a tárgyalásokat, hogy esetleg valami rugalmasságot el lehetne érni, de átmenetileg szerintem ezt a szocialistáknak kéne adni, és függen attól, hogy az ülést követően mire jutok majd Mikállel. Én a nyitottság és az átláthatóság szellemében igyekszem majd ezt megtárgyalni vele. Elfogadom az, az ő nézeteit is, de egyelőre ragaszkodnék a tegnap elfogadott döntéshez. de azt hiszem, hogy sikerül majd egy kis beszélgetés révén megoldani a problémát. Mielőtt még megadom a szót, azt kell tudnunk, hogy a jelentést ki fogja elkészíteni. Rendben van, hogy beszélgettek, de kérem, hogy ez nagyon gyors beszélgetés legyen, ugyanis itt a parlament működéséről van szó. Én ma javasoltam, tehát az ülés végén tájékoztatjuk majd a titkárságot. Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Én teljesen egyetértek azzal, hogy az emberek megbeszéljenek dolgokat. Én egy kisebb frakciót képviselek, és mi is szeretnénk több lehetőséget kapni jelentések kapcsán. De a jelenlegi helyzetben más választásunk nincs, mint felemelni a szavunkat. Tehát megnézzük, hogy mi van, és majd igyekszünk árnyék jelentéstevőként fellépni egyes témákban. A szociálisnak nyilván, illetve az ECR kész az ALD-val is, és a zöldekkel is, a néppárttal is tárgyalni, de én a ö, kezdetekben másként láttam a dolgokat. Tehát még egyszer, a jelenlegi helyzet szerint a szocialistáké a jelentés, ha a szocialisták azt mondják, hogy ezt boldogan feladják, akkor az a gond számomra, hogy inkább előbb, mint utóbb döntenünk kell, hogy a dolog beindulhasson. Tehát javasolom, hogy a szocialisták és a zöldek üljenek le, az ESP-vel kapcsolatosan. Van Dalen úr. Voorzitter, ik zou dan wel even een precieze vraag willen stellen aan de heer Kadrawi. Uh, eh, hij gaat koffie drinken. Egy kérdésem lenne Al-Kadrawi úrhoz. Egy kávé melletti beszélgetéssel kapcsolatosan, ami a szocialisták jelentését illeti, miért akarja Kramer úrnak adni, és miért nem velem ül le egy kávé mellett? Én szerintem nem akarja Krámer úrnak adni, mondja az elnök. A kérdés az, hogy mi volt a megállapodás. Ez vitás most, tehát hogy a koordinátorok migen, miben állapodtak meg. És Foster asszony is igen helyesen említette, az a rendszer, hogy a legtöbb ponttal rendelkezők élveznek elsőbséget, és más szakbizottsághoz hasonlóan mi is arra törekszünk, hogy illetve más bizottsággal ellentétben mi csak egy ilyen választási lehetőséget adunk, nem hármat, négyet. De természetesen megvan a joga azt mondani, hogy nem kell nekünk a jelentés, és akkor visszakerül a közösbe. A szocialisták jelentése, ha módosul, akkor Alkadráj úr biztos, hogy tájékoztat minket, Kramer úr. Itt most nem arról van szó, hogy alkut kötünk, hanem arról, hogy egy jelentésnél mindig van egy jelentéstevő, és a két nagy frakciónak az volt a kívánsága, hogy két jelentés esetében két-két jelentéstevő legyen. Mi erre azt mondtuk, hogy oké, okay, Viszont a következő repülőtéri csomagnál a kisebbek jönnének be a képbe. Tehát a népát kapná az első választási lehetőséget, mi a másodikat. Szerintem ebben állapodtunk meg tegnap. Természetesen nyitva állunk minden módosítás előtt, de ez volt a megállapodás. Elnök. Tehát ez egy szocialista jelentés, és kérem, illetve kérdezem, hogy elfogadják-e az elnök beszámolóját a koordinátori ülésről. Köszönöm, és még arról is szeretnék beszámolni, hogy a szocialista frakció egyel növelte a pontjai számát a múlt heti plenáris son 12-en voltak a szakbizottságból, tehát 12 szavazatuk van, és ez a plusz pont beszámít. Az elnök ezt bejelentette. A következő napi rendi pont, mielőtt a szavazásra sort kerítünk, szeretnénk gratulálni Fleckenstein úr születésnapján. a legfiatalabb 31 éves, akit láttam valaha is. Ez az utolsó nap, amikor a főtitkár Kasznic asszony jelen van az ülésünken, ugyanis az év végén távozik, és ez az utolsó alkalom, amikor a szakbizottsági tagok találkoznak vele, illetve ebben az emelt pozícióban láthatják, nagyon gyakran hihetetlenül rázza a fejét, máskor egyetértően bólogat. Már hosszabb ideje tölti be a főtitkári funkciót, és nem csak pártatlan volt, és nagyon jól végezte a munkáját, hanem nagyon szakszerűen is. Erre tekintettel szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy egy könyvet adunk körbe, nem ö, részvétnyilvánító ö, könyvet, de mindesetre a tagok úgy döntöttek, hogy néhány útra bocsátó üzenetet mindenki beírna ebbe a könyvbe. Paulo Kostát igyekeztem megtalálni, hogy őt is felkérjem. Minden esetre ezt a könyvet szeretnénk átadni a főtitkárnak. Itt különböző képeket is láthatunk Uta életéből. Három koordinátor Alkadrai, Gros és Meissner képviselők, Kramer úr, egyes üléseken teljes megszállottság látszik eluralkodni rajtuk. Tehát mindannyian aláírtuk, és különböző üzeneteket fogalmaztunk meg. Ha átlapozza ezt a könyvet, láthatja, hogy olyanok írtak bele, akik a jövőre minden jót kívánnak, még a saját csapata is. Úgyhogy a szakbizottság nevében ezt szeretném átadni. Itt van Mikael egy kerékpáron. Tehát ezt szeretném ajándékozni, és itt a lányok további ajándékokkal léptek be a terembe, az eddig elvégzett munkád értékelésének jeleként. And of course I think hope you will agree with me that... És azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem azzal, hogy Kasznic asszony kapjon két szót, vagy a két perc erejéig szót. Kedves elnök úr, kedves tagok, teljesen meghatódtam és köszönöm, külön köszönöm a maximális támogatást, amit az elmúlt hét évben kaptam önöktől. Nagyon izgalmas, érdekes volt a munkám, és remélem, hogy a jövőben is egységes közlekedési tanácsként fognak működni a TNT, a repülőtéri csomag és más dokumentumok mentén, a szokásnak megfelelően. Köszönöm az elnök úr bizalmát és támogatását minden egyes csomagnál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jutta, és uh, jó szerencsét kívánok neked tessék, hogyha gyorsan. Wenn Sie erlauben, ich möchte aber auch... Ha megengedi, akkor mint eh, ahogy ezt már írásban is eh, megtették sokan, és mi is. Eh, Kásnyics asszonynak szeretnénk mi is köszönetet mondani. Nagyon ritka az ilyen vihar. Azt hiszem, hogy ezt mindenféleképpen megérdemelte. Reméljük, hogy lehetőségünk lesz majd Luxemburgban találkozni vele, amikor Brüsszelbe jön. Nagyon fontos, hogy az egyes frakciók között sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt, jó tanácsokkal szolgált, de nem tűnt soha szubjektívnak. Ezt az egyensúlyt minden javaslatában, minden döntésében azt hiszem, hogy erről tanúbizonyságot tett, ezt szeretnénk megköszönni, és sok sikert kívánunk, kicsikét közelebb fog kerülni a hazájához a következő munkakörében, de remélem, hogy néha azért Brüsszelben is látni fogjuk. Köszönöm. Okay, we're gonna... Rendben. Most akkor az összes koordinátor meg fogja kapni a szót. Kérek mindenkit, hogy rövidre fogja a mondandóját. Köszönöm szépen, Brian. A saját frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani, Uta, neked mindenért, amit tettél. Állva tapsoltunk mindannyian, és valóban ez azt mutatja, hogy mennyire értékeltük a munkádat. Az elmúlt években nagyon keményen dolgoztál a háttérben, sokszor, sokszor pedig vezető szerepet töltöttél be, teljesen megbízható munkatárs voltál, és ez részben ennek köszönhető az, hogy ilyen simán és gördülékenyen folyt a munka egy ilyen nagy bizottságban, mint a közlekedési bizottság. Köszönöm szépen a munkádat, jó sikert, sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy a luxemburgi munkád is kielég, megelégedést hoz majd neked. Következő koordinátor, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki tudja, hogy egy objektív véleménye járultál hozzá a szakbizottság munkájához, hidegfejjel gondolkodtál, és koordinátorként akármikor gondom volt, mindig hozzád fordulhattam, bekopoghattam az ajtódon, és ahogy a Matthew is elmondta, hogy lehet, hogy néha ellátogatsz hozzánk, de lehet, hogy mi is ellátogatunk majd hozzád Luxemburgba. Következő koordinátor. Köszönöm szépen, elnök úr. Az angolok a köztisztviselői díjat kiszokták adni, ez a, ez a szolgáltatásról szól, és azt hiszem, hogy ennek a ezt testesített, testesítetted meg itt a szakbizottságban, és valóban a köztisztviselő szót aranybetűkkel kellene leírni a te esetedbe. Kedves, barátságos, és ugyanakkor nagyon pontos és objektív voltál mindig. Kiváló ki, köztisztviselője voltál a parlamentnek, és ennek a szakbizottságnak köszönjük ezt. A zöldek nevében én is köszönettel tartozom neked az együttműködésért. Egyértelmű, hogy a hálánkat osztjuk mindannyian a frakción belül, és különösen nagy öröm volt számomra az, hogy reggel találkozhattunk. És még annyit szeretnék elmondani, hogy út a porosz erényeket képviseli, a megbízhatósága mindig jelen volt, a kéréseinknek mindig megfelelt, és nagyon nehéz szívvel ugyan, de a legjobbakat kívánjuk az új munkakörödben. Köszönöm szépen minden koordinátornak. Biztosan amikor én majd elhagyom az elnöki széket, mindenki azt mondja, na hál', hál Istennek megszabadultunk, tőle nem lesz ilyen álló, álló tapsvihar, mint uta esetében. Okay. So, now I... Rendben, és most pedig végre utolsó alkalommal azt kérem mindenkitől, hogy ellenőrizzék a szavazókártyákat, ahogyan ezt Keszné asszony is meg fogja tenni, és bizonyára most utolsó alkalommal ismét elmondja majd, hogy a néppártnak egyel több szavazata van, tehát kérem, hogy tegyék be a szavazókártyáikat, hogy ellenőrizhessük a gépeket. Köszönöm szépen, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. úgy tűnik, hogy a szerencse napja a mai, nincs egyel több szavazat a néppárt soraiból sem, úgy tűnik, hogy utak kedvére kis erőfeszítést tettek. Nos, akkor lássuk. Minden, mindenki a helyén ül? Jó, akkor nézzük az első szavazást. A tanácsi javaslat a légiszolgáltatásokra vonatkozik az Európai Unió és Indonézia között. Nézzük, egy végső, végszavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39 mellette, nulla ellene, nulla tartózkodás, egyöntetően elfogadtuk. Köszönöm szépen, jó, jól indul a szavazás. Nézzük a következőt. Szaviszer asszony jelentése. Az 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös kiesik, az 54-es is kiesik, és akkor következik az 56-os, 57-es, amelyek egyformák mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Kérem, megnyitom a szavazást. 56, 57-es. Michael az 54-es kiesett azért, mert az 55-öst elfogadtuk, tehát most az 56, 57 57-esről és 58-asról is szavazunk. Tehát 56, 57, 58. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as. 63-as mellette. Még egyszer mert úgy látszik a néppár zavarban van, tehát mellette, jobb, ez már jobb, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es. Come on, folks, I know it's... Tudom, hogy közeledik a karácsony, de, de koncentráljunk 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 62-es kiesik, mert a 60-ast elfogadtuk, nézzük. 73-as következik, van Dálentől, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64-es zéle mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as, 69-es egyformák mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 70-es következik, a 71-essel, ezek egyformák mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 72-est visszavonták, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben, tehát akkor megnyitom a szavazást a 74-es módosítóról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80, 81, 82 kettes, kiesnek, mert elfogadtuk a kilences módosítót. A következő tehát a 79-es részenkénti szavazás. Első. Mivel a 9-es módosítót elfogadtuk, ezért csak a holistic tehát csak egyben fogunk szavazni, egy, egyben veszük a két részt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük kérem, megnyitom a szavazást, mert egy kis zűrzavar volt. Most az SND-nek van egyel több szavazata. Szaidor úgy tűnik, hogy itt egy kicsit nagy volt a lendület. Rendben, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-86-os azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 87-88-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás ezt is ellenőrizzük kérem, tehát 87-88-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Megint az SZND-nek egyel több a szavazata? Igen, most egyel több tagunk van, remélem ezt tudják, ez benne van a számlálásba, tehát szerintem 12 szavazattal rendelkezünk. Igen, csak 12. Rendben, akkor úgy tűnik, hogy a gépet nem frissítették, akkor ezt megadjuk, ezt a szavazatot. Mindenki szavazott? Mátyő, a jövőben, a jövőben ezt még a szemedre vetem majd, hogyha azt mondod, hogy a gépet támogatod, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90-es kiesség, 92-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 92-esről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 100-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 101-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 102-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kiesik, 103-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 104-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 104-est kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 106-os mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Száz hetes mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 108-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 109-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 111-esben van egy szóbeli módosító, van-e ellenvetés? Hogyha nem, akkor szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor nézzük a 14. módosítót. Elnézést a 15-nél tartunk. Wills asszony mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az első módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Most következik az A kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös. Ez a következő, tehát az 6A új eh, preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es 30-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most következik a B kompromisszum. B kompromisszum, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es Kún úr, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, úgy látom, hogy fáradnak a karok. Megnyitom a szavazást a 32. módosítóról. Szavazott-e mindenki? Igen, lezárom a szavazást. Elutasítva. Jó. Kedves kollégák, a 34-es okafogyott, a C kompromisszum elfogadása esetén, tehát akkor nézzük először az 5-ös módosítót, utána a kompromisszumot, és visszatérünk, ha kell, a 34-esre. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük a C kompromisszumot mellette ellene tartózkodás elfogadva, úgyhogy akkor nem is kell visszalépni a 34-esre. D, D kompromisszum mellette részenkénti szavazás elnézést. Az első részéről a Deploy European Funds such as Marco Polo and as widely as possible to enélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os Taylor úr mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es okafogyott. 39-es Tikkau asszony, ez még mindig nem Tikkau asszonyra mondom, hanem a módosítóra, hogy még ez mindig élő módosító, emellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette elnézést, ez kiesett a 20-as elfogadása miatt, úgyhogy most eh, hol is tartunk? A 48-asnál Zile úr e, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es Foster asszony mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 39 mellette, 2 ellene, nincsen tartózkodás. Elfogadtuk, tehát a dokumentumot Szaviszár asszonynak gratulálok. Akkor most egy kicsit átrendeződik a pódium. Még mielőtt tovább lépnénk a következő napi rendi pontunkra, az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos eszmecserére. Bravo.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 morning. And sorry for the absence of No, that's okay. Could, really couldn't make it. Yeah. Okay, colleagues, can we... Kedves kollégák, javaslom, hogy lépjünk tovább az eszmecserére az Európai Beruházási Bankkal. Dominik kor úr, az igazgató, a közlekedési politikákkal foglalkozó igazgatóságról, valami nagy ceremónia van Luxemburgban, aláírási ünnepség, úgyhogy nem tudott eljönni az igazgató úr, de bizonyos vagyok abban, hogy akit küldött a kollégája, nagyon szólóan fogja felvázolni az EIB szerepét a közlekedési infrastruktúra fejlesztésben. Reméljük, hogy csodálatos infrastruktúra elemek épülnek a jövőben Európában, sok munka van még ezzel kapcsolatosan. Erről fog beszélni Krajenkor úr. Az egész világ figyel ránk, hiszen a weben is követhető a az ülésünk gondolom nagy érdeklődéssel figyelik az emberek. Köszönöm szépen, elnök úr, és még egyszer elnézést kérek Mészledó úr nevében, hiszen ő nem tudott ma eljönni. Úgy gondolom, hogy abból kell kiindulni a mai napon, amiből mindig kiindulunk manapság, a válság. A válság jól ismert problémát idézett elő, vagyis, hogy csökkennek a nemzeti és az európai költségvetések egyaránt. Ugyanakkor korlátozások vannak életben a banki hitelezés területén is. Ez sajnálatos módon azt jelenti, hogy kockázatokkal kell szembenézni, és tudjuk, hogy beruházásokra, befektetésre van szükség a, a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség érdekében. Ez kockázatot jelent, tehát ezeknek a beruházásoknak a visszafogása. Az infrastruktúra nagyon fontos beruházási elem, és ennek a közlekedési infrastruktúra nagyon fontos része. A probléma tehát az, vagy a nagy kérdés, hogyan tudjuk fenntartani a hatékony és fenntartható mobilitási infrastruktúrát és szolgáltatásokat hosszú távon. Megvannak erre a kelet stratégiáink, politikáink, a bizottság kibocsátott egy fehér könyvet idén, az EIB közlekedési politikájával, amit nemrégiben frissítettünk, konzultáció alapján a parlamentet is bevontunk ebbe, illetve ott van a Connecting Europe eszköz és az új iránymutatások, tehát a kereteink, megvannak jogszabályi kereteink, és röviden felvázolnám, hogy milyen feltételeket látunk, milyen feltételei vannak a sikernek ebben a helyzetben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos aspektus a mi szempontunkból, a megfelelő projektek kiválasztása, a jó projektek kiválasztása, nem csak bármilyen projektek kiválasztása. Ez alapvető jelentőségű az EIB tevékenysége terület szempontjából. Másodszor pedig nem is annyira az EIB-t érinti, hanem önöket a politikai, szabályozási, közigazgatási, administratív keretrendszer a különböző országokban, harmadszor pedig Berek úr is majd, vagy Beret úr is beszél majd erről a témáról. A jó előkészítés, tehát a projektek megfelelő előkészítése, műszaki tartalom pénzügyi szempontból is. Végül pedig eh, ez a negyedik eh, feltétel, a jó finanszírozási feltételek eh, megteremtése. Szeretnék három fejezetet bemutatni, röviden. Az első arról szól, hogy eddig milyen tevékenységet folytatott a közlekedés területén az EIB, a második mire van szükség a jövőben, harmadszor pedig egy kicsit kitérek arra is, hogy hogyan tudjuk a megfelelő forrásokat megtalálni. Eddig milyen tevékenységet folytatott az EIB, az elmúlt időszakban 2006 és 2010 között 70 milliárd hitelt nyújtott a közlekedési területen az EIB, ez 14 milliárdot jelent éves alapon, ebből 8 milliárdot fordítottak a TENTI projektekre, ez 15% körüli mérték, vagyis ennyit kapott a TENTI a TENTI projektjei. Az Európai Beruházási Bank nagyon fontos szerepet tölt be ezen a területen. Milyen szolgáltatásokat nyújtunk vonzó feltételeket az árazás tekintetében az EIB nem profit célkitűzésen alapul, ezért nagyon sajátos banki intézmény az EU támogatási politikájához kapcsolódik, a hosszú távú finanszírozás nagyon fontos az infrastruktúra szempontjából, kombinált instrumentumokkal dolgozunk, illetve pénzügyi segítséget nyújtunk, támogatást. Ezzel foglalkoztunk az elmúlt években, és ez a célunk a jövőben is. Mire van szükség a jövőben? A bizottsági fehér könyv a közlekedéssel kapcsolatosan nagyon jól illusztrálta ezeket a nagy számokat. 1,5 billiónyi beruházás történt, a követ, illetve ennyit tervezünk a következő 20 évben ebből 550 milliárd a TEN tére vonatkozik 2020-ig. Ezek óriási számok. Hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, hogy mi történt az elmúlt években, akkor láthatjuk, hogy ez nem annyira óriási összeg, hiszen közép- és kelet-európai országokban akár a GDP 2%-át is ilyen beruházásokra fordítják. A régi tagállamokban ennek csak a felénél van ez a szám, ami azt jelenti, hogy az új tagállamok próbálnak felzárkózni a régiekhez, vagyis az 1,5 billiós érték az 75 milliárd évente, ez csak, csak fél százaléka a GDP-nek, ez sokkal kevesebb, mint ami korábban történt, és ez mégis óriási nagy kihívása a válság összefüggésében. Lépjünk tovább arról, hogy hogyan lehet ezt a forrást előteremteni a nehézségek ellenére, annak ellenére, hogy csökkennek a nemzeti költségvetések, illetve nehézségek adódnak a banki finanszírozásban is. Úgy gondolom, hogy mindannyian hallottak már az olyan pénzügyi konstrukciókról, amelyek egy új megközelítést követnek, vagyis megpróbálják felhasználni az Európai Uniós költségvetés forrásait együttesen banki forrásokkal, EIB, hitelekkel és más pénzügyi konstrukciókkal, és megpróbálják a magánfinanszírozást is bevonni. Az ötös és a hatos dián azt láthatjuk, hogy természetesen továbbra is szükség lesz az állami és EU-s támogatásokra és állami hitelekre, de a két eszköz között, feltételezve persze, hogy csak gazdaságilag megalapozott projektekről beszélünk, vagyis olyanokról, amelyek szolgálják a társadalom egészének érdekét. Vagyis ha a pénzügyi megtérülés, az a nyereség, amit a beruházó kaphat, nem elég magas, akkor támogatásra van szükség. De hogyha profitábilis a projekt, akkor hosszú távon megtérülő hitelekre lehet támaszkodni. Ez arra szolgál, hogy ne pazaroljuk a forrásokat, hanem megfelelő kombinációban használjuk fel ezeket, és több finanszírozást tudjunk nyújtani, mint ha csak állami támogatás történne, hiszen van itt egy megsokszorozó hatás, majd a projekt kötvényeket elmondom erre példaként. És ez az EU költségvetést és az EIB finanszírozást is érinti. Többet tudunk majd tenni együtt. A PPP-vel kapcsolatos tapasztalatunkról nem akarok sokat beszélni. A kollégám Barrett úr a következő prezentációban ezt majd részletesen kifejti, vagyis ő fog a szakértői központ szempontjából erről beszélni. Én inkább a projekt kötvényekről szólnék. Ez csak egy példája az ilyen sajátos pénzügyi konstrukcióknak. Úgy gondolom, hogy megéri az időt, az, hogy egy kicsit tisztázzuk, hogy hogyan is néz ki egy projektkötvény. Ez nem eurókötvény, ez egy teljesen más téma, nem szabad összezavarni ezeket a témákat. Most nem akarok az egyiknek az értékéről sem értékelést adni, de a projekt kötvényeket a magánszektor bocsátja ki, az a kivitelező társaság hogyha látható, olvasható ez az ábra, lehet, hogy nem, akkor pontosan látható ezen, hogy hogyan is működik egy ilyen kötvény. A bal oldalt látszik egy SPV, egy olyan cég, amely majd építi az infrastruktúrát, mondjuk egy vasúti szakasz. Ez tőkét különít el erre a projektre, és aztán kötvényeket bocsát ki, hogy a privát szektor finanszírozza a projekt fennmaradó részét. Az a probléma, hogy a legtöbb projektnek nincsen megfelelő hitel minősítése, nem elég jó a hitel minősítése ahhoz, hogy magához vonza a befektetőket, intézményes befektetőket, biztosítókat, nyugdíjalapokat, tehát fokozni kell a hitel képességét ezeknek a vállalkozásoknak, vagyis hogy valaki képes legyen nagyobb kockázatot vállalni egy alárendelt hitellel, ez látható itt középen, és így a kötvények megfelelő szintre kerülnek, kockázati szintre ahhoz, hogy a magánbefektetőknek is megérje megvenni ezeket. Ez látható itt az ábrán is, vagyis az EU költségvetést felhasználjuk bizonyos mértékben, hogy ezzel lefedjük a kockázatokat. Ennek a konstrukciónak az a lényege, most eltűnt a DM, de az a lényege, hogy nagyon kicsi a költségvetési ráfordítás, mondjuk itt legyen 4 milliárd, ha nézzünk egy 100 milliárdos kötvényt, akkor 4 milliárdos hozzá járulással él a költségvetés, akkor 20 millió jön egy alárendelt hitelből, milliárdok inkább, tehát 4 milliárd jön az EU-ból, 20 az EIB-től, és 100 milliárd a kötvényekből. Vagyis körülbelül 50 milliárdos befektetés jön ebből a sokszorozó hatás ból. Ez az értéke ennek a megközelítésnek. A projekt kötvény csak egy példa erre. Más hasonló eszközök is vannak, tőkebefektetési alapok, más eszközök a közlekedés területén, de úgy gondolom, hogy a közlekedés területén ez talán a leghasznosabb eszköz a korábbi eszköz után, ami az LGTT volt, ez egy hitelgarancia eszköz. El kell mondanom, hogy a forrásteremtés még nem elégséges. A finanszírozáson túl a projekt előkészítés is nagyon fontos. Több eszközünk van a bizottsággal, együttműködtetjük ezeket a projektek előkészítésének a támogatására. A kollégám majd erről még részletesebben beszél kapacitás hiányjal kell megküzdenünk a priorizálás, strukturálás és előkészítés tekintetében. Ezt szeretnénk elősegíteni. Ott van a Jaspers, amely a strukturális alapokat használja fel a projekt előkészítésre, Jessica a városfejlesztési projektekre és az EPEC, ami majd a következő téma lesz. Ezzel kapcsolatosan ennyit szerettem volna elmondani, és ahogyan a bevezetőmben kifejtettem, az Európai Beruházási Banknak meggyőződése, hogy a beruházás nagyon fontos előfeltétele a növekedésnek, versenyképességnek, a jövő sikereinek a záloga, és ez különösen igaz a közlekedési infrastruktúrára egy olyan válságos időszakban, amikor vissza kell fogni a költségvetéseket, és nem áll rendelkezése megfelelő banki hitelezés, akkor nagyon fontos, hogy a magántőkét is mozgósítsuk, ehhez nálunk megvan a tudás és szakértelem, és az EU prioritásai mentén szeretnénk ezt a tevékenységet kifejteni teljes elszámoltathatósággal az EU intézmények és önök irányában. Reméljük, hogy az olyan konstrukciók, mint a projekt kötvények hozzájárulnak ahhoz, hogy az EU költségvetést hasznosan tudjuk felhasználni, és megfelelően finanszírozni tudjuk ezeket az alapvető fontosságú infrastruktúrákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor rögtön áttérnénk Beret úrra, és a kettő előadás alapján tehetnének fel a kollégák kérdéseket, ha ez elfogadható. Beret úr korábban észak-nyugat Európáért felelős igazgatóként tevékenykedett, minden, ami észak-nyugatot illeti, nagyon fontos. Most pedig mindenért felelős mindennek a szakértője, ami a PPP-vel kapcsolatos, tehát az állami magánszektor projektjeivel. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy szólhatok erről a témáról ma önök jelenlétében, és igyekszem majd megvilágítani a legfontosabb szempontokat, a PPP ugyanis egy olyan témakör, ahol az emberek úgy érzik, hogy sok mindent tudnak, eh, vagy úgy érzik, hogy bizonyos dolgok nem teljesen eh, világosak. Először is azt szeretném leszögezni, hogy az európai közösségen belül, illetve az európai hálózaton belül kialakult már egy metodika a PPP megvitatására. Egyértelműen különbséget teszünk az állam és a magánszektor között, a kettő szerepe között. Egyértelmű, hogy hol van a választóvonal, a az állami tulajdon, az állami felelősség, állami szolgáltatások vagy közszolgáltatások tekintetében. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a az állami szektor beruházásainak igazgatásában egy plusz eszközről beszélünk. Ha megnézzük, hogy a PPP területen mit ért el az európai közösség, akkor el kell mondani, hogy már komoly szintű beruházásra került sor ebben a formában. A csúcs évek 30 milliárdos éves beruházásról beszélünk, és még a gyengébb évek is eh, az 5 éves időszakban a felét képviselték ennek az összegnek. Tehát ez az összeg eh, nyilvánvalóan a piaci kereslettől függ, ugyanakkor viszont komolyan hozzájárul az állami beruházásokhoz, az állami beruházási célok eléréséhez. Ha megnézzük a földrajzi eloszlást, látható, hogy kezdetben a PPP-ket elsősorban az Egyesült Királyság hatóságai dolgozták, illetve alkalmazták, de ez ma már nem feltétlenül igaz a tekintetben, ahogy a PPP-k az Európai Unióban működnek. 2010-ben Spanyolország volt a legnagyobb piaca a PPP-k tekintetében, ami a tranzakciók értékét illeti. Az Egyesült Királyságból tehát Egyesült Királyságban a nagy projektek felől egyre inkább a közszolgáltatások irányába mozdultak el ezek a projektek, oktatás, egészségügy, és ha megnézzük a piacok méretét, Látható, hogy az állami hatóságok törekvéseit tükrözően a vasúti ágazatban nagy áttörést mutattak ezek a projektek. Új helyzetben vagyunk most, amikor a PPP-knek nem csak az erényeit vizsgáljuk, hanem azt, hogy hogyan illeszkednek az állami hatóságok által alkalmazott eszköztárba, amikor a költségvetési pozícióikat kezelik. Ha megnézzük a legnagyobb EU gazdaságokat, a beruházások aránya a GDP-ben kifejezve 2%-tól, ez németországi adat, 6%-ig bocsánat, 15%-ig terjed Portugáliában. Itt különböző eszközökkel élnek az állami hatóságok, és komoly változatosság figyelhető meg a tekintetben, hogy a PPP-ket a kitűzött célok elérésében hogyan alkalmazták. Az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Portugáliában, és ami a gazdaságpolitikai célokat illeti Németországban és Lengyelországban is, az EU átlagnál magasabb célokat tűztek ki, és a többi országnak még további eszközöket kell kifejleszteniük a PPP-k alkalmazása területén. Hogyha az ágazati bontást nézzük, a közlekedés mindig is uralkodó szerepet játszott a PPP-k tekintetében, de természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szociális területen, konkrétan az oktatásban és az egészségügyben megvalósult projekteket, habár ezek a projektek az átlagnál kisebb méretűek. Nézzük az alapokat. Miért alkalmazzák a PPP-ket? Ezek alapvető elemet jelentenek további pénzforrások bevonására, szakértelem bevonására, az állami hatóságok által kitűzött politikai célok elérésében. A kollégám már említette a főbb számadatokat. A PPP-k speciális eszköznek tekinthetők, amelyeket meghatározott körülmények között lehet alkalmazni. Ez nem egy általános jellegű eszköz, de teljesen egyértelmű, hogy jelenleg sem az állami költségvetések, sem a piac nem képes megfelelni az EU ambiciózus célkitűzéseinek, tehát egy kihívással kell szembenéznünk, hogyan tudjuk okosabban felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, és e, itt lép be a képbe a PPP. Ugyanis az állami szektornak más forrásból is eszközöket kell mobilizálnia, mint az állami vagy a közösségi költségvetés a bank és a tőkepiac, bankszektorral és a tőkepiacsal léphet így kapcsolatba, és lehetővé teszi, hogy mm, körültekintően lehessen programozni a beruházásokat az EU prioritásoknak megfelelően. Nos, tehát amikor a PPP-ről beszélünk, itt egy nagyon stratégiai jellegű eszközről van szó, és ami egy katalizátorként léphet fel a források mobilizálása területén. Ugyanakkor néhány fontos dolgot is figyelembe kell venni, többek között azt, hogy a PPP-k mérlegen kívüli tételként szerepelnek, és az Eurostat iránymutatások is ezt írják elő, valamint az átláthatósági követelmények is ezt követelik meg az állami hatóságoktól. Az EBB nagyon fontos szerepet játszott az elmúlt években a PPP-k finanszírozása meghaladta az évi két milliárd eurót, ami a TNT összes beruházás 15 százalékát jelentette. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit Rénkor kollégám elmondott, nevezetesen, hogy a finanszírozás alapvető feltétel, de nem elegendő feltétele a nagyon a fontosabb szakpolitikai kitűzések megvalósításának. Számos tagállamban vannak PPP programok, és nyilván meg kellett ismerniük, hogy hogyan lehet ezeket leghatékonyabban felhasználni. Ez feltételez együttműködést, információ cserét, szakértelem és tudás cserét a felek között, és fel kellett készülni az állam, állami hatóságoknak az ilyen projektek kezelésére is. Mi ezt úgy segítettük elő, hogy konkrét szervezetfejlesztési, kapacitásfejlesztési programokra helyeztük a hangsúlyt, és lehetővé tettük, hogy a magánszektor az egyes projektekben szerepet kapjon. A helyes gyakorlat elősegítése alapvetően fontos az ilyen programoknál. Végezetül pedig az EBB egyetemen felismeri, hogy szükség van az állami hatóságokkal való együttműködésre, annak érdekében, hogy az eddigi erősségeiket kiegészíthessük a nagy projektek kapcsán. És ezt nem pusztán finanszírozás vagy hitelnyújtással, hanem szak tanácsadással eh, és technikai segítségnyújtással is igyekszünk elősegíteni. A Jessica program kifejezetten a városfejlesztés területén aktív eh, a strukturális alapok felhasználásánál, illetve a Jaspers eh, program a nagyobb közlekedési és környezeti programok előkészítését, megvalósítását hivatott elősegíteni és ezeknek nagyon fontos szerepe van, hiszen az eddigi tapasztalatok is ezt támasztják alá, és a saját tapasztalatuk alapján a tagállamok is meg tudják ítélni, hogy mennyire hasznosak voltak ezek a programok. Elnök úr, azt hiszem, hogy ezzel megteremtettük a nyitott vita alapjait ebben a témában. Elnök, köszönöm szépen Barrett úrnak és de Krajan úrnak. Gross úr, Kramer úr, Kancsián úr, Alkadrai kollégák jelentkeztek eddig, kérem jelezzék, ha még szólni akarnak, akkor Gross úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bevezetőket, a tájékoztatást. Én most itt a finanszírozás technikára szeretnék szorítkozni. Én személyesen meg vagyok győződve, hogy nyilvánvalóan ezeket a forrásokat hatékonyan használják fel. Először is az első előadásban mm, az ön megítélése szerint a projektek finanszírozhatósága hogyan értékelhető, hogyan lehet ez egy erőteljes érv Eh, ahhoz, hogy a eh, bizottság ezeket a projekteket eh, figyelembe tudja venni másodszorban. Az ön véleménye szerint az egyes tagállamokban az előkészületek megfelelőek-e, vagy esetleg bizonyos jogszabályi módosításra is szükség van például a közbeszerzési pályázatok kiírásánál, vagy például az adó adózási jogszabályokban, annak érdekében, hogy be lehessen vonni a magánvállalatokat, vagy pedig esetleg ezek a jogszabályok gátolják-e a projekteket ilyen formában, az ilyen projektek ilyen formában történő megvalósításához. A parlamentben egy nagyon érdekes vita zajlott a vasút jövőjéről, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a különböző vállalatok, az infrastruktúra üzemeltetők, a vasúti szektorban esetleg partnerek lehetnének új infrastruktúra kiépítésében. Az infrastruktúra kezelők számára ez mennyiben döntő, hogy a projekt bontó, kötvényekben részt vegyenek. Itt végül is arról van szó, hogy a kockázatokat minél inkább mérsékelni lehessen, minél több forrást rendelkezésre lehessen bocsátani. Végezetül pedig a PPP programra szeretnék rákérdezni. Itt Elsősorban arról van szó, hogy azok a projektek, amelyeknek jó a megtérülése, tehát ezek a projektek érdekesek lehetnek, ha ugyanakkor viszont nem biztos, hogy további bevételeket vagy forrásokat teremtenek. Fontos tehát figyelembe venni a megtérülésre vonatkozó elveket. Elnök, kérem, hogy három percre szorítkozzanak, és két külön csoportban hallanak, hangzanak majd el a kérdések. Alkadrái úr következik. Ja, ten the project bonds. Um... Köszönöm szépen, ami a projekt kötvényeket illeti, először is erről szeretnék szólni. A következőképpen látom ezt a kérdést. Itt a kötvények besorolásáról van szó, ezt szeretnénk javítani, garanciákat szeretnénk adni a bizottság, illetve az EIB révén, annak érdekében, hogy vonzóvá váljon a magánbefektetők számára, így lehetne ezt összefoglalni. Természetesen, ami a minősítési rendszert illető, illeti, azzal kapcsolatban meg lehetnek a kérdéseink, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Ugye látjuk az országok minősítéseinek a nagy hullámait. Egy általános kérdésem lenne először. Ez nem nehezíti meg a projekt kötvények bevezetését? Még jobban? Második kérdés. A hatóságok lehet, hogy a saját beruházásaikat visszafognák, már ami a vasúti beruházásokat illeti, illetve elképzelhető, hogy az infrastruktúra üzemeltetői esetleg innovatívabb formák után néznének, nem a projektkötvényekhez fordulnának. De hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyan játszunk a pénzforrásokkal, a számlákat azonban mindenképpen ki kell fizetni. Tehát egy összetett, bonyolult kérdésről van szó, de gondolom érti, hogy mi is a kérdésem lényege. Ami pedig a PPP-ket illeti, ez az arra épül, hogy az állami szektor vállalja fel a kockázatot, a magánbefektetők pedig profitra tesznek szert. Ezt hogyan látja? Tudom, hogy alapvetően ez arról szól, hogy esetleg egyáltalán nem történik beruházás, vagy pedig olyan beruházás történik, ahol az adófizetők pénzére is szükség van. De hogyha a 100%-os állami finanszírozású projekteket vetjük össze a PPP-kkel, mennyibe kerülnek ezek, és mennyire gyorsan lehet ezeket bevezetni, a költségek pedig hogyan osztanak meg a különböző partnerek között. Elnök, Májszen úr következik három percre. Májszen asszony. Nem is szükséges kitöltenem a, a három percet, hiszen már sok kérdés elhangzott, nekem is vannak konkrét kérdéseim. Először is a projektanyagok kiválasztására szeretnék rákérdezni. Vannak-e különböző projektek, vannak-e olyan projektek, amelyek alkalmasabbak, illetve vannak -e olyanok, amelyek nem, és hol kezdődnek a kísérleti projektek? 2013-ban lesz-e valamilyen próba lista, és mikor állhat föl ez az egész? Ami pedig Oli Rén biztos urat illeti, 230 millióról beszélt 2013 végéig, ez további 4 milliárdot vonzhat be. Ugye Európai Uniós összegekről beszélünk, EIB, e arról, hogy az EIB is kiveszi a részét ebből, mit jelent ez? Megadja ez a 4 milliárdot? Vannak-e ennek határai? Hiszen a pénzügyi rendszer az nagyon vonzónak tűnik. Ami pedig Beletúr előadását illeti, a néppárt, bocsánat, a PPP-k megoszlása Németországban, a PPP-k részaránya nagyon kicsi. Mi ennek az oka? Jó ötlet az, hogy magánbefektetőket vonjunk be annak érdekében, hogy vonzuk a beruházásokat, különösen, hogyha ez hosszú távon megtérül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Foster asszony következik, mondja az elnök. Rendben, el, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadóknak, és ezt a nagyon világos és átfogó bevezetést egy nagyon bonyolult kérdésről. Egy-két megjegyzéssel élnék igazából. Az első, ugye milliárdokról beszélünk kölcsönök formájában. Nagyon jól át kell látni, felügyelni kell ezt a ügyletet, hiszen az adófizetők pénzéről van szó. Az EIB hogyan kezeli ezt a kérdést, tehát hogyan felügyeli ezeket a pénzforrásokat, hogy kiadták-e a kölcsönöket, pénzforrásokat alokálnak, hogyan győződnek meg arról, hogy minden rendben és szabályszerűen folyik és valóban eljut a jogos kedvezményezethez ez a pénzforrás. Tehát ez az EIB ellenőrzési funkciójára szerettem volna rákedezni. A második kérdésem. A finanszírozási döntéseket gyakran politikai gondolatok meghatározzák. Ez hogyan működik? Igazából ez a kérdésem lényege, hogyha az EIB-től kölcsönre szeretnék kölcsön szeretnék kérni, és ezt visszautasítják, akkor van-e egy fellebezési mechanizmus? Nem tudjuk, hogy hogyan működnek a belső fogaskerekek, hiszen sokszor azt látjuk, hogy fantasztikus projekteket finanszíroz az Európai Unió, azonban látunk olyat is, olyan eseteket is, amely, amelyek nem voltak nagyon sikeresek, és nagyon sokszor az adófizetők pénzét pocsékolták. Az AKC-vel kapcsolatos első mandátumom során sok ilyet tapasztaltam. Aztán még egy kérdésem van a PPP-ket illetően. Egy pár évvel ezelőtt bevezettük a közös technológiai kezdeményezést, két vagy három területen tettük ezt meg, támogatta a parlament különböző területeken. Szeretnék rákérdezni arra, hogy ezek folytatódnak-e, tehát a, és rákérdezni arra, hogy mi a különbség a közös technológiai kezdeményezés és a PPP között, hiszen tudom, hogy az ipar oldaláról voltak kifogások, voltak problémák, ezt le kellett győzni, hiszen az ipar is nagyon sok pénzt beruházott ebbe, tehát erre szerettem volna rákérdezni. Krámer úr következik. Igen, köszönöm szépen. Németországban ez igazából nem működik. Azért, mert amikor leomlott a berleni fal, akkor nagyon sok projekt útra, útnak indult, és a PPP-k nagyon nagy szerepet kaptak. Aztán úgy gondoltuk, hogy a beruházások 10-15 év múlva kezdenek majd megtérülni. Hatalmas beruházások történtek, munkahelyek tűntek el. Amikor Svájcban voltam, beszéltünk ott is a PPP-kről, a svájci vasút számára ez nem térül meg. Tehát nem látjuk igazából, hogy hogyan működik, hiszen hogyha jó projektről van szó, akkor mi magunk szeretnénk ezt megtenni. Tehát nem a pénz hiányzik Európában, hanem a politika a helytelen. Gondolok itt a Lyon Turini vonalra, Torinói vonalra. Nagyon sokáig kell finanszírozni ezeket a projekteket, mielőtt megtérülne a pénz. Aztán még egy példát adnék Berlin és Dresda között. Hogyha gyorsan, rövid távolságról van szó, és gyorsan megtörténik ez a beruházás, mondjuk egy 9 hónap alatt, öt év múlva profitot fog hozni. Magánfinanszírozás esetében 30-50 éves a megtérülés. Tehát azt mondjuk, hogy amikor egy jó projektről van szó, akkor nincs szükség privát beruházásra. Németországban volt egy olyan kezdeményezés az autópályákkal kapcsolatban, koncesziót kaptak 20 évre, az autópályák esetében azonban 20 év elteltével olyan sok fenntartási, karbantartási költségről van szó, mint amekkora volt igazából a kezdő beruházás. Tehát igazából kinek éri ez meg? Ez az alapvető kérdésem, hiszen a tapasztalatok azt mutatják Németországban, hogy nem éri meg. Egy, egyetlen egy projekt van, az Alagút, az Egyesült Királyságban, Csalagút. Margaret Thatcher annak idején azt mondta, hogy meg lehet, megépíthetjük, de ebben nem megy bele állami forrás, állami pénz, és így ez magánkatasztrófa lett, nem pedig állami katasztrófa pénzügyi szempontból. Tehát ez kivétel volt, kivételes példa arra, hogy a, a, az adóságot a privát ágazatba tolták ki. Elnök. Először is Dikré úrnak adom meg a szót, aztán pedig Barrett úrnak. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a kérdéseket kiváló kérdéseket kaptam, amelyek jól mutatják, hogy a szakbizottság milyen érdeklődést mutat, ez, ez nagyon nagy örömmel tölt el bennünket. Jó páran megemlítették a kiválasztási folyamatot, rákérdeztek arra, hogy a projekteket hogyan azonosítják, hogyan választják ki. Nos, hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy ezek nem politikai szempontból kiválasztott projektek, hanem egy bizonyos szakpolitika alapján választjuk ki ezeket. Itt nagy a különbség, remélem értik. Nagyon fontosnak tartom ezt. A feladatunk az, hogy az Európai Uniós szakpolitikákat támogassuk, és ezek, ezek benne foglaltatnak a különböző dokumentumokban, amelyekre már utaltam. Az Európai Beruházási Bank körülbelül 280 technikai szakértőt, mérnököt, közgazdászt, foglalkoztat. Ez egy különleges helyzet, általában a bankok nem, bankok nem foglalkoztatnak ilyen munkaerőt, ezek pedig, ezek a szakértők specializáltan foglalkoznak különböző ágazatokkal, és minden projektet részletesen értékelnek, elemeznek, megvizsgálják a projektet, és valóban igazolják, hogy ez milyen gazdasági előnyel jár a társadalom számára, tehát nem pénzügyi, hanem gazdasági előnyöket vizsgálnak meg, megnézik a technikai tervezési részleteket, a legjobb gyakorlat alapján igazolják azt, és megnézik, hogy pénzügyi szempontból életképes -e a projekt, különösen, hogy a kölcsön is kapcsolódik hozzá, megnézik a szociális, illetve környezetvédelmi hatásait ezeknek a projekteknek, tehát mi magunk megvizsgáljuk a projekteket. és amikor ezt tesszük, felhasználjuk a más területeken, más országokban szerzett tapasztalatainkat. Ez nagyon fontosnak tartom. Tehát a szakpolitika meghatározza a célkitűzéseket, és mi ellenőrizzük a különböző aspektusokat, meggyőződvén arról, hogy megfelel a szakpolitikának, és valóban értelmes projektre van szó. Ami pedig a méreteket illeti, természetesen egy 2000 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató bank mondjuk Luxemburgba nem nézheti meg a nagyon kicsi projektek életképességét, tehát egy olyan rendszert hoztunk létre, amely a kisebb projektek esetében pénzügyi közvetítőket von be a projektbe, mi pedig közvetlenül a nagyobb projektekkel foglalkozunk, az 50 milliót meghaladó, 50 millió eurót meghaladó projektekkel. A méreten kívül kérdezt, kérdést kaptam, azt hiszem Meissner asszonytól, a projektkötvényekkel való kísérletre valóban ennek az a célja, hogy a következő pénzügyi időszakban induljon útjára 2014-ben, de teljesen helyesen utalt rá, hogy a bizottság egy javaslatot nyújtott be, egy kísérleti sémát, egy kísérleti projektet kíván lebonyolítani a 220 milliót főleg a közlekedés és részben az energia területre tettük hozzáférhetővé, és az az adat, amire ön is udalt, pontosan erre a kísérleti időszakra vonatkozik, onnantól kezdve, hogy önök elfogadják ezt, és ugye minél hamarabb annál jobb, hiszen különben egyre kevesebb idő marad a projekt, a kísérleti projekt elindulása, illetve 2014 között. Gross úr, Arról kérdezett, hogy miért használunk kölcsönöket, illetve támogatást, és mi a különbség a kettő között. A hetes fólián utaltam erre. Lehet, hogy gyorsan átugrottam e felett, a fólia felett. Igazából ez adja keretét a megközelítésünknek. Hogyha a projekt nem tehát, hogyha a projektet jó projektként azonosítjuk, akkor ennek lehet magas pénzügyi megterülése, vagy, vagy alacsony negatív megterülése, lehet magas kockázat, vagy alacsony kockázat a befektető számára. Hogyha nagyon magas a pénzügyi megterülés és alacsony a kockázat, akkor nincs szükség arra, hogy az Európai Uniós intézmények beleszóljanak, a piac majd ezt elintézi. Azonban, hogyha alacsony a pénzügyi megtérülés, vagy ez negatív, tehát veszteséges, vagy pedig nagyon magas a kockázata, akkor valószínűleg többnyire támogatásra szorul, például a határon átnyúló projektek gyakran ebbe a kategóriába esnek. A magánbefektető nem szívesen nyúl hozzá, és nagyon sok állami támogatásra lesz szükség a középső tartományba tartozók esetében van az, hogy az EIB segítségével egy kicsit előre mozdíthatjuk a projektet, és bevonhatjuk, vonzhatjuk a magánbefektetőket. Tehát ilyen keretben gondolkozunk. Foster asszony, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az Európai Beruházási Bank nem nem kezeli az adófizetők pénzét, tehát nem azzal ö, foglalkozik. Az általunk adott kölcsönöket ö, a pénzügyi piacokon, piacok ö, kölcsöneiből finanszírozzuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kevésbé figyelnénk oda arra, hogy hogyan használják fel a kölcsönöket, és hogyan fizetik vissza. Pontosan az ellenkezője az igaz általában ellentétben a támogatásokkal, a kölcsönök esetében nagyon is odafigyelünk a megtérülésre, és nyomon követjük nem csak a projekt megvalósítását technikai szempontból, hanem a visszafizetési kapacitást is alaposan megvizsgáljuk. És azt hiszem, hogy erre büszkék vagyunk, büszkék is lehetünk, sőt úgy érezzük, hogy ez a pénzügyi eszközök hozzáadott értéke összevetve őket a támogatásokkal, hiszen a támogatásokat sokkal nehezebb nyomon követni, mint a kölcsönök, kölcsönt. A kölcsön esetében van egy kölcsönvevő, és ez a kölcsönző megad minden szükséges információt a kölcsönadó, a hitelező számára, ezzel is igazolván a pénzforrás felhasználását. Fellebezési mechanizmus, igen, van ilyen, lehet, hogy esetleg ezzel kapcsolatban további információt tudnék önnek adni. A weboldalunkon is talál ilyet. Ami pedig a minősítést illeti, Kadarai úr, igen, ez egy kényes kérdés, főleg manapság, hiszen tudjuk, hogy az eurozóna problémája hogyan terjed ki az országok minősítésére, és igaza van, amikor azt mondja, hogy ez kicsit összezavarja a dolgot, először is a minősítő ügynökségek szerepét, másrészt pedig a minősítések eh, értelmezését, már ami az egyes cégeket vagy projekteket illeti. De mégis azt látjuk, hogy végül is szükség van arra, hogy az, a műveletek hitel képességét, hitel kapacitását értékeljük. Ez kicsit olyan, mint a demokrácia, nem, tök, nem teljesen tökéletes rendszer, de nincs még ennél jobb. Ugyanez vonatkozik a minősítésre, és ezért a projekt kötvényeket is minősítjük. Azt hiszem, hogy nagyjából a nekem címzett kérdésekre sikerült válaszolnom, és most átadnám a szót Barrett úrnak. Jó, lehet, hogy a demokrácia nem olyan jó dolog, de legalábbis elszámoltatható. Nem tudom, hogy ugyanez elmondható a minősítési rendszerre. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán, hogy a kérdések sorrendjében válaszolják a kérdésekre, Körs úr. Kérdezte, hogy változtatni kell a PPP, illetve a közbeszerzési szabályokon. Azt látjuk, hogy eléggé érdekes fejlemények vannak, állandó kommunikáció folyik, a piac, a hatóságok és a intézmények között, tehát érezzük ezeket a változásokat és fejleményeket, de ha nagyon arra figyelünk, hogy mit mond az iparág és a magánszféra, ők azt mondják, hogy nincsen szükség arra, hogy egységes PPP törvény jöjjön létre európai szinten, pontosan azért, mert a jelenlegi rendszer működik, lehet, hogy nem tökéletes, de működik. Az eltérések a tagállamok között már, ami a gyakorlatokat illet, illetve a célkitűzéseket, illetve a piacok érettségét eléggé jelentősek, és így egy dinamikusabb fejlődés tesz ez lehetővé, nem pedig egy egységes megoldást kell keresnünk. Hogyha visszagondolunk arra, amit az imént bemutattam, hogy az Egyesült Királyság, a spanyol, a német piacon hogyan alakult a PPP alapok felhasználása. Láthatjuk, hogy a különböző modellek folyamatosan változtak, a piacok tanulnak egymástól, és a sikerekből is tanulnak, a kudarcokból is, más piacokról, ezért ez egyfajta evolúció, egy ilyen megközelítésben dolgozunk. Hogyha megvizsgáljuk azt a széles kérdéskört, hogy mi a hatása a PPP-knek, Olkádrai úr kérdezett rá erre, amikor a teljes beruházási szinteket nézzük, akkor látjuk, hogy ezek a szintek megindokoltak intézményes szinten, vagyis az, hogyha javítjuk a finanszírozási lehetőségeket a piac egyik részén, ez nem jelenti azt, hogy más részén a piacnak nem lesz igény erre, tehát ez a régi rejtély, és ezt jelen pillanatban nem tudjuk még megoldani, vagyis nem tudunk könnyű hozzáférést adni megfelelő finanszírozási forrásokhoz. A PPP-k sikere az, hogy bizonyos finanszírozási mennyiséget bevont olyan feltételekkel, amelyeket nemzeti, illetve eseti alapon kell ki, kialkudni. Van persze még arra lehetőség, hogy hosszasabb vitát folytassunk arról az algájáról, amit megfogalmazott, vagyis hogy a PPP-k azt is jelentik, hogy az állami ágazat vállalja fel a kockázat egészét. Ha ez így volna, hogy őszinte legyek, akkor igazából nem lehetne felmérni, hogy valamilyen nemzeti hatóság vagy egy nemzeti számvevőszék, akik nagyon szorosan nyomon követik az ügyet, miért fogadták volna el az ilyen konstrukciókat. Ez az egyik legfontosabb előnye a PPP rendszernek. A nemzeti számvevőszékek nagyon alaposan vizsgálják ezeket a projekteket, pontosan ezért nagyon sok dokumentációnk van, sok bizonyíték alapú er- eredményünk arra mutatóan, hogy a projektek költsége, az ütemezése és összességében a kockázat megoldása fele között megfelelően működik. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem valósak azok a példák, amelyekről beszélt például a csalagút, ezt nem PPP-ként tervezték, hanem kifejezetten magán beruházásként. Úgyhogy ironikusan azt is lehet mondani, hogy lehet, hogy az a közlekedési projektek szempontjából talán ez a legsikeresebb beruházás, még hogyha a támogató bankok számára nem is volt ez olyan nyereséges dolog, úgyhogy ezt más szempontból is lehet tekinteni. Meissner asszony felvetette azt a kérdést, hogy Németország megfelelően kihasználta-e a PPP piacot. Én azt gondolom, hogy vissza kell térnünk az alapvető témánkra, vagyis a nemzeti, a tartományi és az önkormányzati hatóságok Németországban sajátos megközelítést folytattak szövetségi szinten, kevés történt PPP tekintetben, de tartományi szinten, illetve önkormányzati szinten megfelelően kihasználják ugyanúgy Németországban is ezeket az eszközöket, mint a többi összehasonlítható tagállamban. Ebben nincsen sem jó, sem rossz. Ennek az eszköznek a megválasztásában a német hatóság számára és a választók számára talán ez működik a legjobban, hasonló megoldásokat találunk Spanyolországban, más a megközelítés az Egyesült Királyságban. Maga az a körülmény, hogy megvan a rugalmasság és a diverzitás, ez lehetővé teszi a közhatóságok számára, hogy döntést hozzanak. Nem arról van szó, hogy nincsenek jobb alternatívák, gondolom, hogy keresik folyamatosan ezeket. To Mrs. Foster on the question of JTIs. Ami a GTI-ket illet, illetve GTI-ket, valóban ezek folytatódni fognak. Ez egy sajátos formája a PP-nek szerződésen alapul és költségmegosztáson, kockázatmegosztáson, nem pedig a bevételek megosztásán. Ugyanakkor azt kell hangsúlyoznunk, annak ellenére, hogy most kifejezetten közlekedési szakértőkkel beszélek, hogy a finanszírozási innováció a PPP-kben az egy olyan koncepció, ami nagyon szerves része a közlekedési fehérkönyvnek, a kutatás, a kutatási infrastruktúrák, illetve az a hatékonyság, ezek mind a JTI területére tartoznak, az RTD, er a vállalkozási főigazgatóságok támogatják a PPP-ket a fejlesztés, az innováció területén, és gondolom, hogy eh, nem meglepő, hogy az EIB is erőteljesen támogatja ezt a kezdeményezést. Eh, végül pedig Kramer úr kérdezett eh, arról, hogy van-e valamiféle alkó a a közszféra és a magánszféra között, vagyis olyan értelemben, hogy a jó projekteket a magánszféra kapja, a veszteségeseket pedig az állami szféra. Nem hiszem, hogy ebben az irányban kell ezt az eszmecserét folytatni. A állami hatóságok még a legjobban minősítettek is korlátokkal néznek szembe, tehát korlátozott a lehetőségük a beruházásokra. Másrészt azonban vannak olyan tőkepiacok az euró és más devizákban az euró az Unióban, ahol nagyon erősek a banki piacok, ezért megvan arra a lehetőség, hogy mindkét forrást felhasználjuk megfelelő lehetőség és kockázat megosztás alapján. Alapvetően ez történt a közel, az elmúlt időszakban. 5-6 olyan ország volt, illetve 4-5 olyan ország, ahol már nagyon érettek a PPP piacok, de azt is látjuk, hogy például Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország esetében, illetve a szomszédsági politikában Törökország, ők is kezdik egyre inkább alkalmazni a PPP technikát, hiszen azt látják, hogy hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy olyan dolgokat érjenek el, amelyeket enélkül nem tudnak elérni, úgyhogy fokozódik az arra vonatkozó bizonyíték, hogy ez megfelelő beruházási eszköz. Köszönöm, kérem a következő felszólalót, hogy szorítkozzon két percre a felszólalásában. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy tudom, hogy a parlament azon az elven alapul, hogy mindent el lehet mondani, de nem kell mindenkinek mindent elmondani, úgyhogy ha valami elhangzott, akkor azt már ne ismételjük. Kancsán úr, két percben. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy ma különösen fontos, hogy mindenki értse, hogy hogyan működik az EIB, és hogy mi is a PPP konstrukció lényege. 2020-ig 32 milliárdot különítettek el közlekedésre, és 50 milliárd infrastruktúrára összesen 50 tehát, és 32 a közlekedési infrastruktúrára ö, kerül majd felhasználásra. Hogyha ezt a 32 milliárdot nem költjük el, hanem egyfajta alapot képezünk belőle, és az abból a tőkeáttételből vagy mechanizmusokból amiről ön beszélt, mennyit tudnánk képezni az infrastruktúra célokra, tehát milyen forrás volna, illetve milyen forrás keretkezne. Valamiféle garantált rendszerre van szükség, ez nyilvánvaló. De hogyha az 55%-ot nem tudjuk finanszírozni, akkor közvetlenül be kell vonni a magántőkét, és az egyes projekteket így kell finanszírozni. Nem elégséges, ha csak egyszerűbbé tesszük a magántőke bevonását. A PPP rendszerben úgy értem, hogy ez 2014-ig fut ki ez a program egy próbaidőszakban, egy tesztidőszakban. Tehát amikor közvetlen részvétel kezdődik meg, erről hallanám szívesen a véleményét következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Négy rövid kérdésem volna. Először is a struktúrát illetően úgy értettem, hogy van egy minősítési jelentés, és a befektetők készen állnak a befektetésre, ha a kötelezettségek arányos mértékűek. Van valamiféle kockázatenyhítő eljárás? Erről, hogyha tudna beszélni. Másodszor sokan, akik itt vannak, finanszírozók is, és vannak nagyon nagy nemzetközi cégek, amelyek talán rendelkeznek a megfelelő tőkével. Ők az ő érdeklődésüket hogy lehet felkelteni a projektkötvények iránt? A PPP-kkel kapcsolatosan, ugye ezek mérlegen kívüli tételt jelentenek, korábban, mivel ez nem szerepelt a mérlegen, ez azt is jelentette, hogy bizonyos közhatóságok nagy adóságot halmoztak fel, ami pedig a 2020-as horizontot illeti, vagyis az innovációt, a közlekedésfejlesztést, hogyan lehet az EIB finanszírozást és a projektkötvényeket felhasználni ebben a tekintetben? Vannak -e erre tervek? Ez kapcsolódik-e a prioritásokhoz, amiket kifejtett? Oui, merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr nem fogom megismételni a többiek kérdését, de az első kérdésem a következő lenne. A szakértők költsége. Ugye először is a kockázatokat elemzik a PPP, illetve a magánbefektetések között, valamint a projektek felállításának a a, a értékelésének a költség, költségeit és kockázatait is megnézi. Ez megtérül a Második kérdésem. Mm, milyen projektekben ö, láttunk kudarcot az EIB esetében, tehát jelentősebb kudarcokra gondolok. Ami pedig a kiválasztási kritériumokat illeti, ott vannak a környezetvédelmi kritériumok, a szakpolitika határozza ezt meg, ez normális, ez a mi munkánk. Ezután önök értékelést készítenek, megnézik, hogy például egy új autópálya megépítését támogatják-e, vagy sem megnézik-e azt, hogy például ez az ö, autópálya hogyan változtatja meg a, a közlekedést, illetve mennyiben növeli meg a közúti közlekedést, és ezért máshol ö, környezetvédelmi károsodással járnak. Tehát ezt hogyan értékelik? Köszönöm. Thank you. Fine. Köszönöm szépen, Rike úr, végezetül. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kérdésem lenne, de kettő konkrét. Az egyik a projektbontokra vonatkozik, a másik pedig a PPP-kre, ami a projekt kötvényeket illeti. Van-e standard modell, amit elfogadnak minden projekt esetében, vagy pedig minden projekt külön projektkötvényeket hoz létre? Vannak a kompenzáció esetében milyen intervallumot határoznak meg a kompenzációk esetében az EIB-nél. A PPP nem csak a beruházásra, hanem a fenntartásra, karbantartásra is vonatkozik. Ugye ez is nagyon fontos, ezt figyelembe veszik el, a, akkor, amikor a beruházással kapcsolatban politikai döntést hoznak. A második kérdésem pedig, van-e egy olyan európai jogállás a ppp esetében, amely a beruházásokra érvényes. Tehát hogy, hogy, hogyan alakul ez, milyen megosztásban alakul a PPP-k, a magánbefektetők, illetve más befektetők között. Köszönöm szépen, de Krajan úr kap először szót, utána Bárat úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most én azokra a kérdésekre válaszolnék, amelyek nem közvetlenül a PPP-vel kapcsolatosak. A tőke átételi hatásra vonatkozott az ön kérdése. Nyilván az egyik központi érv, ami emellett a módozat mellett szól de természetesen ez a hatás meglehetősen változó, mértékű, attól függ, hogy milyen eszközről van szó. Hogyha egy infrastruktúrális vagyon alapról van szó, vagy projekt kötvényről, vagy egyéb kockázat megosztási módról, akkor nyilván nem ugyanaz a százalékos tökeátételi hatás mutatható ki. Az ön által említett beruházási alapmodell azt jelenteni, hogy például a Magrit alap esetében, és hasonló javaslataink is vannak a jövőre nézve. Ugyanakkor viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy az ilyen eszközök eléggé időigényesek, tehát sok idő telik el a létrejöttük, és a között, hogy valós eredményeket hoznának. Ami pedig de Bakke úr kérdését illeti, hogyan tudunk készpénzt generálni, bevonni a projekt kötvények esetében, tulajdonképpen a kérdésben rejlik a válasz. A projekt kötvények tulajdonképpen az egyik eszköze annak, hogy pénzt generáljunk, mobilizáljunk azon intézmények esetében, amelyek komoly befektetendő forrásokkal rendelkeznek. És a saját belső szabályuk szerint nagyon fontos, hogy arra ösztönözzük őket, hogy befektessenek az ilyen kötvényekbe. A, az Európa 2020 valóban nagyon fontos, és nem csak az iparban és más területeken, hanem a közlekedésben is. Tehát az innovatív szempontokra kell odafigyelni a közlekedésben, a szolgáltatásokra, illetve a különböző közlekedési módokban. Türan asszony kérdése a költségekre vonatkozott. Igen, a legtöbb esetben a szakértői költségek, az előkészületi költségek szerepelnek a összprojekt költségben. És itt a Jaspers jut eszembe, a Jaspers már a kezdetektől egy úgymond szabad szolgáltatásként került kialakításra a tagállamok számára, ami a strukturális alapokat illeti, de igen, a banki eljárások tekintetében ezek a költségek szerepelnek az összprojekt költségben. És még egy dologra szeretnék kitérni, amit szintén ön tett fel, a környezeti kritériumokra, Számunkra ezek a szempontok nagyon fontosak, és ezt támasztja alá az is, hogy igen, széleskörű nyilvános egyeztetést folytatunk a parlamenttel is többek között, hogy hogyan építsük be a környezeti kritériumokat a projektek értékelésébe. Ezek a szempontok szerepelnek a honlapunkon is, ez egy nagyon komplex dokumentum, hiszen ez messze nem egy egyszerű kérdéskör, amit ön nyilván jobban tud, de ez teljesen átlátható. Ha már itt az átláthatóságról szóltam, és az elnök úr is említette ezt, Mestat úr is megemlítette volna, hiszen ez számára is nagyon fontos. A bank mindenféleképpen átlátható módon és elszámoltatható módon kíván működni, amikor a költségvetésünkből ilyen eszközöket eh, finanszírozunk, akkor teljes mértékben felelősséggel tartozunk a számvevőszék és a parlament eh, felé is. Az igazgató tanács külön hagy jóvá minden egyes eh, projektet, 28 tagból áll, a tagállamok képviselete, képviseltetik magukat egy-egy fővel, illetve a bizottság. És a szolgálaton belül konzultációk alapján, tehát az összes bizottsági főigazgatósággal konzultálva has, hagyjuk jóvá ezeket a projekteket, tehát gyakorlatilag itt egyfajta kettős ellenőrzés folyik. Köszönöm szépen. Kansian úr kérdésére reagálva a jelenlegi euróeszköz kiegészítésével kapcsolatosan. Itt komoly sikert értünk el a PPP struktúrák tekintetében. Sikeresen ötvöztük a közpénzeket és a magántőkét. Ez vonatkozik a mutra és a jövőre is. De Bakke úr arra kérdezett rá, hogy helyesen kezeljük-e a mérleg kimutatás szempontjából ezeket a projekteket. Az EBB -e tekintetben udvarias agnoszta. Mi azt mondtuk, hogy a ha, hogyha itt a mérlegben való kimutatást vitatjuk, akkor nem feltétlenül helyesen értékeljük a PPP-ket. Hogy hol számoljuk el ezeket a projekteket, ebből nem fakadhat, illetve nem kérdőjeleződhet meg eh, ezeknek a projekteknek a létjogosultsága. Az ilyen tartozásokat eh, eh, mérlegben mutatják-e ki, vagy egyáltalán nem jelenik meg? Ez nem kérdés, hiszen vagy a, az állami kimutatásokban kell megjeleníteni ezeket, vagy pedig a magánbefektető kimutatásaiban. Tehát valahol ki kell ezt mutatni. A PPP-knek megvan a gazdasági létjogosultsága, ezek lehet, hogy adott esetben nem a legmegfelelőbb eszközök az adott program felgyorsítására, de nem vitathatók a PPP-k. Türen asszonynak mondom, hogy nem mondhatjuk, hogy hosszas a kudarcok listája. komoly siker történeteket láttunk már a PPP-k eh, megvalósítása kapcsán, és ez nem csak eh, azért mondom, mert az EBB-t eh, képviselem, de ezt támasztják alá a nemzeti számvevőszékek is, akik úgy nyilatkoznak, hogy nagyon alaposan és körültekintően megvizsgálták ezeket a projekteket. Amikor kudarcról beszélünk, akkor mi volt a kudarc. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a magánbefektetők nem érték el az általuk kívánatosnak tartott megtérülési szinteket. Mi úgy látjuk, hogy a siker vagy a kudarc azon múlik, hogy a projekt megvalósul-e, és nyújtja-e azt a közszolgáltatást, ami a cél volt, nem pedig azon múlik, hogy az egyik vagy a másik fél száz százalékban el tudta érni a kitűzött célját. A csalagútról is történt említés. Ez az egyik példája annak, amikor a nyilvánosság elvárása egy dolog volt, és más dolog volt a pénzpiacok elvárása. Ha viszont a csalagút gazdasági igénybevevőit nézzük, Csökkentek-e a költségek, javult-e a kontinens és az Egyesült Királyság közötti forgalom? Azt hiszem, hogy ezek mind egyértelműen számszerűsíthető hatások, és ugyanez a finanszírozók szempontjából egy nagyon nehéz projekt volt, de a gazdasági hasznát tekintve nagyon komoly beruházás volt. Úgyhogy árnyaltabban kell válaszolni erre a kérdésre, de nem mondhatnám, hogy hosszú lenne a kudarcok listája. Well, Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Canterbury komoly ö, gondot okozott a csalagút esetében, tehát a Canterbury megállapodást kellene talán felülvizsgálni, és nem a pénzügyi kérdéseket feszegetni. Tehát például német vonatok használhatják-e a csalagutat és hasonló. Köszönöm minden esetre, de Krajan és Barrett úrnak az EBB részéről nagyon érdekes eszmecserét folytattunk velük, és hát a kérdések is azt mutatják, hogy a képviselők igen komoly érdeklődést tanúsítanak az ilyen témák iránt. Nem a bankok vagy a finanszírozók érdekeinek védelmében, hanem pusztán személyes kíváncsiság alapján. Tehát köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak ma délelőtt. Thank you.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 Nos, kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk tanulmány a tengeri kikötőknek nyújtott állami támogatásokról. A tanulmányt a bizottság tavaly kezdeményezte annak megvizsgálására, hogy a az állami támogatások a tengeri kikötők és infrastruktúra esetében megfelelnek-e az állami támogatásokra vonatkozó EU-s irányelveknek. Van Roy úr készítette a tanulmányt, aki most foglalt éppen helyet mellettem, úgyhogy kérem, hogy egy 15 percben mutassa be a tanulmányát, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáknak lesznek kérdései. Elnézést kérek, de ami a tengeri értelemben vett dolgokat illeti, a karácsony előtti idő az nem a legszerencsésebb egy ilyen eladáshoz, hát sajnos most önnek ez jutott ki. Köszönöm szépen, elnök úr! Én majd a kérdéseket angolul fogom megválaszolni, de hollandul kívánom az előadásomat megtartani, ez az anyanyelvem ugyanis. Csináljam? nodig heb om uh, voor dit uh, uh, de resultaten van onze. Köszönöm szépen, és köszönöm az alkalmat, hogy a szakbizottság előtt beszámolhatok a tanulmányunk következtetéseiről. Ez egy rövid tanulmány volt a tengeri kikötők állami támogatásáról. Lehet, hogy a mikrofon nem teljesen működik, úgyhogy az elnök mikrofonját fogom használni. Fontos elsőként hangsúlyoznom, hogy az állami támogatások igen széles körűek lehetnek. Az első ábrát szeretném bemutatni. Tehát még egyszer, nagyon széles körűek az állami támogatások, számos szolgáltatásra, illetve infrastruktúrára kiterjednek. Ami arra törekednek a tanulmányokban, hogy meggyőződjünk arról, hogy az infrastruktúrához rendelt állami támogatás valóban azt a célt szolgálja. A második dolog, amire felkért minket a bizottság, hogy vizsgáljuk meg konkrétan a versenyhelyzetet, az északi és déli kikötőkben. Nevezetesen, hogy az állami támogatás befolyásolja-e, vagy nem befolyásolja-e a versenyhelyzetet az Unió észak, illetve déli kikötőiben. Az állami támogatás a 90-es évek óta egyre inkább előtérbe került. Én emlékszem, hogy a az egyik főigazgatóság már korábban is rendelt egy hasonló tanulmányt, a parlament is komoly érdeklődést mutat az állami támogatások iránt, de egyelőre még nem történt kezdeményezés a tengeri kikötők állami támogatásának megvizsgálására ez egy nagyon nehéz és alig áthatolható terület, terület, de minden esetre befolyásolja a tengeri kikötők versenyképességét, illetve az ezen a területen működő vállalatok versenyképességét. Nos, először is némi háttérinformációval szeretnék szolgálni a tengeri kikötőkkel kapcsolatosan az állami támogatások vonatkozásában, és ezután rá, térnék rá az ajánlásainkra. Ha megvizsgáljuk ezt a grafikont, látható, hogy mi volt a globalizáció hatása. A világkereskedelem növekedése, illetve a GDP termelés vonatkozásában. Az elmúlt tíz évben nagyon felgyorsult a globalizáció, és ennek egyértelműen az volt a hatása, hogy megnövekedett a tengeri szállítás iránti kereslet. A világkereskedelem 90%-a tengeri szállítás útján bonyolódik, tehát a kikötőknek is a globalizáció következtében számolniuk kellett azzal, hogy a kikötői infrastruktúrát is növelni kell. Hiszen a tengeri kikötők alapvető szerepet játszanak abból a szempontból, hogy ne torzuljon a verseny. Tehát a az állami támogatások itt mindenféleképpen szerepet kapnak az infrastruktúra fejlesztésekben. Most pedig szeretnék átérni a következő ábrára. Mit látunk itt? Ha már a globalizációról beszélünk, illetve hogy ennek milyen hatásai voltak, az látható, hogy a teherszállításban az elmúlt években a konténer kereskedelem volt a fő mozgató rugója az európai forgalomnak, és a konténerkereskedelem különösen könnyen hozzáférhető a kikötőkben. Itt gondolok a száraz ömlesztett árúra, például az ásványi termékekre, A konténerben szállított áruk mindenféle előzetes felké, feldolgozás nélkül érkeznek a kikötőkbe, és ez vonatkozik az EU kikötőire, a kínai kikötőkre, illetve az amerikai kikötőkre is, hogy egyre inkább specializálódnak a konténerkereskedelemre. Tehát itt nem csak a világkereskedelem növekedése következtében bekövetkező infrastruktúrális fejlesztésről beszélünk, hanem arról is, hogy a konténer szegmensben is növekszik a, az ilyen irányú igény, ahogy a konténerkereskedelem, konténeres kereskedelem emelkedett. Egy konténerhajó a hajók esetében tehát nagyon fontos ez a kereskedelem. Itt egyes csoportok, illetve csoportok jöttek létre, amelyek kifejezetten a konténeres kereskedelemre specializálódtak. Itt azonban előreláthatatlan, előre láthatatlan, hogy hogyan lépnek majd, milyen projekteket valósítanak meg, és nagyon fontos, hogy ők egyértelmű megállapodások szülessenek az állami támogatásokkal kapcsolatosan. Említettem már az észak és a dél közötti versenyt, ezt is vizsgáltuk a tanulmányunkban. Ez az ábra tekinti át az úgynevezett dedikált szolgáltatásokat, A legnagyobb szállítási útvonal a zöld és a narancssárga vonal mentén látható. Itt látható, hogy elsősorban a az északi térségben figyelhető meg legnagyobb sűrűség. Marxban alapvetően két medencét különböztetünk meg Európában, az északi és a déli medencét. Mindkét terület más és más szolgáltatásokat nyújt, Mégpedig azért, ennek történelmi okai vannak az északi kikötők, közelebb esnek az ipari és logisztikai központokhoz, mint a déliek. Ha Kínáról beszélünk, akkor logikusabb Dél-Olaszországba, Genovába vagy Franciaországba, Marseille-be szállítani és onnan vasúton tovább szállítani az árukat. Egy nagy konténeres hajó akár 50 ezer, 15 ezer konténert is szállíthat. Úgyhogy ez igen komoly vasúti kapacitást is feltételez, hogy egy hajónyi rakományt tovább tudjunk szállítani mert egyébként torlódással kell számolni. Ugyanakkor a megbízhatóság is szóba kerül, a, mi a közúti szállítást illeti. Itt az gazdaságosági üzemméretet is figyelembe kell venni amikor különbséget teszünk a között, hogy ö, hova érdemes szállítani, illetve kirakodni a déli vagy az északi ö, kikötőkben. Ezen az ábrán láthatók az úgymond hátországok. Ö, ez az ábra az elmúlt években nem változott. Itt némi ö, háborúskodás zajlik az északi és a déli kikötők között. A közép területen látható egyfajta átfedés. Minden esetre a vitatott terület eléggé szűkös. Rotterdamban is elkészült egy hasonló tanulmány a közelmúltban, és ugyanerre a következtetésre jutott az is, nevezetesen, hogy a földrész, a kontinens belső része, részében ez az átfedéses terület viszonylag szűk. Tehát elképzelhető, hogy az államtámogatások inkább délre irányulnak, mint északra. Tehát ezen a területen nem volt változás az elmúlt időszakban. Noord- en zuidelijke havens. Er is sprake van concurrentie tussen havens van dezelfde range. Nem az észak és dél közötti versenyről beszélünk, hanem a Hav, Rotterdam, Antwerpen, Dunker közötti versenyről, illetve Marseille, Valencia és így tovább. Tehát itt a kikötőkben sokkal nagyobb a verseny, mint az észak és dél közötti verseny. Nézzük, hogy mit is kérek. Hogyha a szomszédommal versenyben állok, aki 30 kilométertől tőlem, akkor azt hiszem, hogy nagyon egyértelmű beruházási szabályokra van szükség. Gondolok itt az infrastruktúrákra, a kikötők esetében egyértelmű szabályokra van szükség, amelyeket a, a kormányok alkalmazni tudnak annak érdekében, hogy állami támogatást nyújtsanak és bővítsék az infrastruktúrát. Nézzük az összefoglalót, illetve a következtetéseket. Nagyon fontos az, hogy a kikötők hozzáférjenek a világkereskedelemhez, tehát ebben részt tudjanak venni, és a konténerek ebben rendkívül fontos szerepet játszanak. Egy kikötői infrastruktúrára van szükség a konténeres szállítás esetében, és ez kapcsolódik egy másik kérdéshez. A verseny átláthatóságát kell biztosítani a kikötők számára. Nézzük konkrétabban az állami támogatásokat. Ezen a fólián a projekteket láthatják, azoknak a rövid megjelenítését, milyen projektek valósultak meg 2009 óta a kikötői kapacitást illetően Európában. A prezentációmban beszéltem a konténerekről, illetve a más infrastruktúrái, infrastruktúrájú kikötőkről. Az alap infrastruktúráról, a különböző dokokról, a vasúti hálózatokról, közutakról. Ezek több felhasználású infrastruktúrák, a, a a terminálok felpakolás, kipakolási lehetőségét biztosítják. Tehát ott vannak a kikötői infrastruktúrák, a terminál infrastruktúrák, amiben bele tartoznak a különböző eszközök, daruk és különböző szállító és emelő berendezések. Aztán a harmadik típusú beruházás az úgynevezett ö, szuperstruktúra, hogy milyen anyagokra, anyagokra, milyen eszközökre van szükség a hajók rakodása esetében. Itt vannak az állami, infra, létezik az állami infrastruktúra, itt van egy ennél egy másik infrastruktúrai réteg is. Tehát vannak olyan infrastruktúrák, amelyek több felhasználásúak, és vannak olyanok, amelyek csak egy konkrét célra lehet használni. nézzük, hogy hogyan szabályozzák a Európában az állami támogatást. Nos, nem vagyok jogász, lehet, hogy sajnos, inkább közgazdász vagyok, az is lehet, hogy ez is sajnálatos. Tehát nem tudok jogi részletekkel szolgálni önöknek, erre bizonyára más szakértőket kell meghívni. Ami a szerződés 60 87-es cikkét életi három részből áll ez. Az első cikk kimondja, hogy az egységes piac szabályainak kell megfelelnie az állami támogatásnak, ez pedig azt jelenti, hogy az állami források transferjét kell megvalósítani, Ez pedig előnyt jelenthet egy vállalkozás számára, amely előnyel nem rendelkezne a vállalkozás az állami támogatás nélkül. Ez tehát egy szelektív előnyt jelent, egy diszkriminációt, ami a verseny torzulásához vezet, és ezt a verseny, ez a verseny torzulás kihat a tagállamok közötti kereskedelemre. És ez az utóbbi elem logikusan azt jelenti, hogy a 107-es cikk korlátozza az állami támogatásokat. Európán kívül ez nem alkalmazható, de ennek ugye megvan a meg lenne a következménye. Aztán van még két alszekció, a bekezdés ebben a cikkelyben, amely de jure derogációt biztosít, például természeti katasztrófa esetében adható állami támogatás, illetve a hármas bekezdés, a hármas albekezdés más derogációkat tartalmaz, saját elbírálás alapjú, alapú derogációkat, például közös európai érdekű projektek, illetve egy gazdasági tevékenység, egy területi, földrajzi, gazdasági tevékenység, amelyet szeretnénk előre mozdítani, ebben az esetben is adható állami támogatást. Tehát ezek a derogációk az első bekezdésben látják a definíció négy elemét, utána a kettesben és a hármasban pedig a derogációt találjuk. A politikai döntéshozók, illetve az ipar számára a probléma a következő. A bizottság értelmezi a kettes és a hármas bekezdést, ez azonban változik ez az értelmezés, vagy változhat. Tehát egy második esetben nem ugyanolyan értelmezést ad a bizottság, mint egy első esetben. A politikai döntéshozók számára, illetve a kikötői szakemberek számára legalábbis így tűnik a helyzet. Kilenc ország esetében tanulmányt készítettünk, ezek kiválasztott országok, azért, mert nagyon sok információval rendelkezünk ezen országok esetében, ezért kiválasztítunk kilenc országot, olyan országokat, ahol különböző kikötők üzemelnek. Itt, e, itt a következő fólia segítségével a különböző típusú kikötőket szeretném felsorolni. Tehát a különbözőképpen szerveződnek ezek a kikötők. Ez pedig azt jelenti, hogy ugye egy tanulmányt készítettünk a kilenc ország esetében, levontuk a következtetéseket, az ipar, illetve az állami hatóságok véleményét kikértük, és mindjárt el is mondom, hogy, hogy milyen következtetéseket vontunk le, de először a kikötőkre szeretnék kitérni. A Világbank megvizsgálta világszinten a kikötőket, a kikötők szervezését, és négy típusú kikötőt határoztak meg. Az első a teljemi, teljes állami üzemeltetésű kikötők, Tehát itt a jogászoknak kell pontosan döntést hozni a részleteket illetően, de nagyon ritka a nem megfelelő állami támogatás, tehát általában megfelelnek a belső piacnak. Aztán vannak olyan kikötők, akik hasonlítanak az első, első típusú kikötőkhöz, ugyanúgy működnek, azonban a üzemeltető magánbefektető. Az infrastruktúra alapvetően a kikötőhöz tartozik, de a rakodást egy vállalkozó ö, látja el, esetleg egy tendereztetési eljárás keretében. ritka a belső piacnak nem megfelelő állami támogatás, de előfordulhat. A kikötők nagy része területi szárazföldi rakodású. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a kikötői hatóságok helyi hatóságok, regionális vagy nemzeti hatóságok kezében vannak, tehát általuk működnek. Ők a kikötői terület tulajdonosai, és ők felelősek a fejlesztésért is. Ez azt jelenti, hogy minden ilyen fellépést a magán befektető finanszíroz a magánvállalkozó. Ebben az esetben is azt látjuk, hogy a belső piacnak nem megfelelő állami támogatás illetve ebben az esetben vannak nem megfelelő állami támogatások. Aztán az utolsó típusú kikötőre példát csak az Egyesült Királyságban találunk. Ebben az esetben is lehetnek nem megfelelő állami támogatások, tehát ezt mutatja a tanulmány, és végkövetkeztetéseket is levontunk. Nézzük, mi, milyen eredménnyel járt a munkánk. azt láttuk a politikai döntéshozókkal való kapcsolataink során, illetve az ipari ágazat képviselőivel való eszmecsere során, hogy sürgős az állami támogatásokkal kapcsolatos kezdeményezés, ezért beszélni kell az Európai Bizottsággal. Ez egy rövidtávú kezdeményezés lenne, amely amely az átláthatóság problémáját orvosolná, illetve az európai kikötőknek eh, egyenlő feltételeket biztosítana. Nem szeretném bírálni a helyzetet, de azt halljuk, hogy a bizottság különböző szolgálatai között folyik a vita és ezért elakadt az anyag, ezért nem haladunk előre. Úgy tűnik, hogy az állami támogatásért a kikötők esetében az, az egyik bizottság, főigazgatóság volt a felelős, most pedig egy másik és az utóbbi egy tanulmányt készít az állami támogatásokról, egy sokkal nagyobb volumenű tanulmányt, mint a miénk, és ennek a végkövetkeztetései alapján fog kezdeményezést tenni. Szembeötlő az is, ezt is hangsúlyozni kell, hogy már évek óta azt látjuk, hogy inkább a déli kikötők kapnak állami támogatást szemben az északi kikötőkkel. Mi erre nem találtunk bizonyítékot a tanulmányaink során. Azt látjuk, hogy a déli tagállamok lehet, hogy nagyobb részben részt vesznek a kikötők szervezésében, mint az északiak, de a támogatást illetően nem láttunk semmilyen, semmilyen okot arra, hogy ezt a, ez, a, ez legyen a benyomásunk. Tehát nem hiszek abban, hogy különbség lenne az állami támogatást illetően észak és déli országok között. Ami a, azt látjuk, hogy a kikötő különbözősége gazdasági előnyel jár, Másik, másik részről, ugye beszéltem a különböző infrastruktúrákról, de azt látjuk, hogyha hogy ezekre még, ezekre még mindig nem vonatkozik konkrét definíció. Az infrastruktúrák alapján, illetve az állami támogatás ebben vállalt szerepe alapján nem találtunk megoldást a problémára. Mondanék egy példát erre. Egy példát, amely egy 2010-es kikötői tanulmány, azt látjuk, hogy a kereskedelmi tevékenységekre nincs lehetőség, ha nincs hullámtörő. Tehát akkor a hullámtörő kaphat állami támogatást, vagy sem? és ez megfelel, megfelele a belső piac végkövetkeztetéseinek, vagy sem. És közben az elnök, az elnök félbeszakítja a hozzászólót, kéri, hogy fogja rövidre a végét. E, rendben, tehát akkor öt javaslattal élnénk, mondja a felszólaló. roepen het Europees Parlement op om zich uh, tezamen met de industrie stakeholders en tezamen azt szeretnénk, hogy az Európai Parlament konzultáljon az ágazat szereplőivel, és kezdeményezést tegyen a bizottság felé az állami támogatást illetően, azért, mert ez a kezdeményezés biztonságot és átláthatóságot hozna a gazdasági szereplők számára. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy azt tava, javasoljuk az Európai Parlamentnek, hogy a koncesziókkal foglalkozzon, a kikötői koncesziókkal, hiszen ez mindenképpen kihat az infrastruktúrára, és itt ismét felmerül az állami támogatás kérdése, itt egy újabb tanulmány készítésére van szükség. Ezen kívül azt kérjük, hogy az átláthatósági irányelvet bővítsék, hatáskörét növeljék, hiszen lehetetlen most látni, hogy mi jön állami támogatásból, és milyen bevételek a gazdasági tevékenységből. És még egy javaslat, a 107-es cikk csak a tagállamokra vonatkozik, a harmadik országokra nem, de a földközi tenger esetében, vagy a fekete tenger esetében egyértelmű, hogy versenytorzulást tapasztalunk a harmadik országok, illetve az Európai Unió kikötői között. Tehát az Európai Parlamentnek talán meg kellene nézni, hogy mit tehet ebben az esetben ugyanígy a WTO feladata is ez. És végül beszéltem a Vencius esetről, ez alapján azt javasoljuk az Európai Parlamentnek, hogy vegye fel a kapcsolatot a kikötőkkel, és a bizottság megfelelő szolgálataival vegye fel a kapcsolatot, és próbálják a konkrétumokat megfogalmazni. Kramer úr, nagyon szorít az idő minket, úgyhogy kérem röviden, Elkadrái úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen ezt az előadást. Áttekintettem magát a tanulmányt, még ha csak vázlatosan is. Sokat tudok a flamand kikötőkről, de itt a definíciók hiányoznak, ez nagyon fontos volna arra nézve, hogy milyenek a különböző kikötőtípusok és infrastruktúra típusok. Különböző megközelítési lehetőségek vannak beruházási szempontból, vannak állami finanszírozású projektek, vannak egyéb projektek. A multi hozzáférés és az fenék kotroknak a hozzáférése is nagyon fontos de úgy látom, hogy sok esetben ez nem érvényesül. Fontos, hogy a tanulmány egy kicsit következetesebben szerkeszék meg, de ha megnézzük a következtetéseket, ez sokféle gyakorlatot leír, például a kikötők kezelésével kapcsolatosan, a beruházások, az állami támogatások kezelésével kapcsolatosan, és ezek a tényezők pontosan kiderülnek ebből a szövegből és nagyon fontos, hogy azonosak legyenek a feltételek, a versenyfeltételek is. Valóban iránymutatásokra szükség van. A parlament mm, már hosszú ideje kifejtette aggájait az úgynevezett hard legislation kapcsolatosan. Az általános alapelvekről is beszélt, különböző kikötő típusokról beszélünk, a fenékotrás például egyfajta megoldás, de ez költséggel járhat nyilván. Másodszor a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok. Beszélt a fenyegetettségekről, vagy arról a kockázatról, hogy új, jól felszerelt kikötőket építenek Észak-Afrikában. Én már voltam magam is több ilyen helyszínen, és még egy mondat, elnök úr. Nem lesz könnyű ezt a VTO szintjére emelni. Ez igen időigényes, de fontos integrálni harmadorsz, harmadik országbeli kikötőket a hátországba, és a jogszabályok szempontjából is fontos ez, ugyanez történt a légiközlekedéssel is. 12.30-ig lesz csak időnk, úgyhogy ha sokat beszélünk, ez jó, de a 12.30-kor lezárjuk a vitát, függetlenül attól, hogy valaki éppen a beszédek közepén tart-e Meissner asszony. Én rövid leszek. Egy, dolg, egy dolgot itt Friedrichshafen is említésre került, ha bár ezt nem európai piacok, pénzekből építették ki, hanem észak-vesztfáliai. Ami pedig a regionális kezelés a teherforgalom igen nagy mértékben megemelkedett. Wilhelmshavenben például nagyobb hajók is kiköthetnek, illetve nem köthetnek ki, mert és Hamburgba kénytelenek menni, tehát ez már önmagában hátrányos számukra. És itt az áttekinthetőség, átláthatóság megteremtése nagyon fontos, hiszen a tanulmányok azt mutatják, hogy 60-70 százalékkal olcsóbbak lehetnek a fejlesztések délen, mint északon. Tehát nem hanyagolhatjuk ezt sem el. És mindenféleképpen meg kell teremteni a versenyt Európa számára. Kramer. Először is, eh, ha háromnegyed órát tart egy előadás, eh, akkor eh, igazából nem marad időnk alaposabban a kérdésekre a válaszokat megkapni. Itt az egyes kikötők egyedileg is lépnek fel. Például Németországban nincsen egy egységes koncepció. Öt minisztérium illetékes a tengeri szállítás vagy a kikötők szempontjából különböző területekért. És még ehhez hozzá kell számítani a tartományokat. Például alsó százország teljesen más politikát folytat, mint például Hamburg, és mindenféleképpen egy olyan politikára lenne szükség, ami nem hátrányos a kikötők számára. Tehát európai és nemzeti szinten kell felépni. Vannak jó példák, Palok Koszta is itt volt, a velencei kikötőt is meg lehet említeni, vagy Triestet, amely Koperrel és Pulával együttműködik. Három ország is azt mondja, hogy a legjobb koncepció alapján a leghatékonyabban és a legolcsóbban tudjuk kiépíteni a kikötőinket. Mit tart erről a példáról, ami mindenféleképpen példaképnek tekinthető? Úgyhogy azt hiszem, hogy egy kicsikét kifelé is kellene tekintenünk. Van Roy úr, kívánna válaszolni a felvetésekre? Thank you very much. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kezdeném az együttműködéssel kapcsolatosan. Személyes meggyőződésem, hogy együtt kell működniük a kikötőknek miért is. Azért, mert egy kikötő gyakorlatilag egy önmagában központosuló intézmény, vagyis csak a kikötő tagjai alkotják, és egy ilyen intézmény, hogyha 12 működik ebből egy tagállamban, akkor mindegyik nyilván a saját érdekeit nézi, és pénzt kér a projektjeire. Úgy gondolom, hogy egy kormánynál nagyon világos kikötői politikára van szükség, és nem minden kormány esetében adottság ez. Kötelezni kell az együttműködésre a kikötőket. Ezt hogyan lehet megtenni? Például menedzsment szinten megnéz, megnézhetjük, megvizsgálhatjuk a kikötői hatóságok összevonását és felvásárlását. Erről soha nem hallunk, hiszen ők mind a saját érdekeiket szolgálják, de hogyha nem mozdulunk el a szavak szintjétől, hogy szükséges az együttműködés a kikötők között, Bréma, Antwerpen, Rotterdam, Brüssz között, stb. Ezek csak kijelentések, és hogyha ettől nem tudunk a gyakorlat felé elmozdulni, akkor nem tudunk racionális megoldásokat találni, a, az állami források pedig korlátozottak. Ezt látjuk minden állam esetében, a kikötői beruházások folyamatosan csökkennek le, jelentős mértékben, és hogyha nemzetek feletti szinten nem gondolkodunk el hatékonyabban arról, hogy mi a kikötők feladata, hol kell, hogy ezek legyenek, hogyan kell szervezni a munkájukat, akkor nem jutunk sehova. Tudom, hogy vannak itt iparági képviselők is, és ők ezt nem szeretik hallani, de meggyőződésem, hogy ez az előrevezető út. Másodszor Árkadrái úrnak mondanám a következőket. Nagyon érdekes ez az elképzelés, hogy vizsgáljuk meg az európai közlekedési térséget. Pontosan igaza van, a WTO akár tíz év alatt sem old meg majd semmit, ezért ez valóban megoldás volna, és támogatnám is. Köszönöm szépen az eddigieket. Van Roy úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. Most pedig tovább lépünk, reméljük, hogy itt van már a biztos úr, tehát Kalasz alelnök úrral fogunk eszmecserét folytatni. Erre sajnos csak 40 percünk van, mert 12 óra 30 perckor lezárjuk az ülést. Michael, valóban igazad volt, a tanulmányokról szóló beszámolók esetében is rendre van szükség. A tudósokkal ez a baj, hogy akármeddig tudnak beszélni a saját témájukról, meg kellene adni nekik természetesen az időkorlátokat. Mi most 15 percet adtunk, és ebből kicsúsztunk. Elnézést kérek a bizottságtól, nem adtam meg a szót, de úgy gondoltam, hogy bizonyára az alelnök mondani valója sokkal jobban érdekli a bizottságot is, sokkal inkább, mint hogy hozzá akarjon szólni a tanulmányhoz. Szóval Michael valóban igazad volt, a jövőben szigorúbb leszek, ezekkel az emberekkel, akik idejönnek és tanulmányokat mutatnak be. Good morning. Következő napi rendi pont. Üdvözlöm Szim Kalasz urat, a bizottság alelnökét. Kis késésben vagyunk, 5 perc késésben. Elnézést kérek, 12 óra 30 percig, fél egyig van időnk. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Közeledik a karácsony annak ellenére nagyon sok fontos téma van az asztalunkon. Természetesen a képviselők közül bizonyára sokan hallottak ezekről az érvekről, de remélem, hogy ez nem értékeli le a téma fontosságát. Nem szeretném bemutatni a felülvizsgált tenti eh, iránymutatásokat a Connecting Europe eszközön belül. Ezt egy csomagban fogadta el a bizottság október 19-én. Közösen egy eh, javaslattal a projekt kötvény kezdeményezése vonatkozólag. Ez nagyon fontos előrelépés a fenntartható növekedés elérése érdekében. Ez a legfontosabb eh, célunk jelen pillanatban. Különösen a gazdasági válság időszakában a célzott felhasználása a pénzügyi erőforrásoknak jelentős eh, célkitűzés, és ez a célja mindkét javaslatnak. A TNT iránymutatások és a Connecting Europe eszköz jelentősen hozzájárulnak majd a versenyképes és erőforrás hatékony közlekedési rendszernek, csökkenti majd a torlódásokat, és eh, jobban ki tudják használni a vállalkozások az infrastruktúrát, és hozzájárul mindez az innovatív közlekedési megoldások kihasználásához. A Connective Europe eszköz és a TNT iránymutatások a 2020-as célokat is szolgálják, prioritást adva a környezetbarát közlekedési módozatoknak, mint a vasút, a belvizek, stb intelligens közlekedési rendszerek eh, fontosságát is hangsúlyozza, ezek majd javítják a közlekedés hatékonyságát. A Connecting Europe eszköz költségvetése 31,7 milliárd euró, ez garantálja, hogy a prioritási infrastruktúra elemekre összpontosul majd a finanszírozás, ahol nagy a, az európai hozzáadott érték, és ez hozzájárul a növekedéshez. A Connecting Europe eszköz és a TNT iránymutatások egymáshoz szorosan kapcsolódnak. A tagállamoknak feladatai is lesznek, például, hogy az EU-nak segítsenek finanszírozni a törzshálózatot területükön, csökkentve az Európai Uniós költségvetésre háruló terheket. Ezért a bizottság egy projektlistát elkészített, ez a mellékletben szerepel a Connecting Europe eszköz dokumentumban. Két javaslat, a két javaslatot együtt kell tárgyalni. Üdvözlöm a szakbizottság szándékát, hogy az itre vel együtt dolgozzanak ezen a témán. Széleskörű konszenzusra van szükség ebben a témában, biztosítani kell az erős európai parlamenti tárgyalási pozíciót. A tanács már intenzív munkát folytat a TNT iránymutatásokkal kapcsolatosan, előrehaladási jelentést készített a lengyel elnökség, és ez alapján fontos vita indult el a legutóbbi közlekedési miniszteri tanácson december 10-én a Dán elnökség, amely a soron következő elnökség, azt a célt tűzte maga elé, hogy a júniusi tanácson általános dolgozzanak ki. Szerintem lesznek nehézségek a legfontosabb elemekkel kapcsolatosan, számítok a parlamentre, hogy addigra készen álljon arra, hogy megvédje a javaslatok európai lényegét, erős az hozzáadott értékük ezeknek a javaslatoknak, interoperabilitásról szólnak, illetve hatékonyságról a végrehajtási és nyomonkövetési eszközökben. Egyetértünk azzal, hogy el kell azt kerülni, hogy a vita a költségvetésről vagy a projektlistáról oda vezessen, hogy szétforgácsolódik az EU pénzügyi támogatása, hiszen ez veszélybe sodorná hosszú távon a, köz, a közlekedési politikai célkitűzések megvalósulását. A Connecting Europe eszköz a következő pénzügyi perspektívát tűzi ki horizontként. 2013-as időszak van megjelölve, illetve 2015 az átfogó hálózatra. Kétszeres, két szintű a struktúra, tehát van egy törzshálózat és egy kiterjesztett hálózat és ez átment minden konzultációs folyamaton, a tagállamokkal konzultáció zajlott, az Európai Parlamenttel is és az érdekeltekkel is. A törzshálózat nagyon fontos innováció, magába foglalja a meglévő és tervezett infrastruktúrákat, kiválasztva korlátozott számban bizonyos projekteket, amelyek a legnagyobb európai hozzáadott értéket szolgáltatják. A hiányzó kapcsolatokat biztosítani kell a kelet-nyugati irányban, interoperabilitási hiányosságok vannak. Röviden tehát egy folt mintázattól egy hálózat felé kell elmozdulnunk. A törzshálózat érdekében a bizottság azt javasolja, hogy legyen egy megerősített folyosó megközelítés, hogy minél nagyobb értéket kapjunk a pénzünkért. Egy eurót, hogyha csak egy, egy tagállamban költenek el, akkor az eredmény nem olyan jelentős, mint amit a tagállamok együttműködésében költenek el. Ezért figyelembe kell venni, a különböző közlekedési folyamatokat és szükségleteket. Ezek a folyosók nagyobb modális integrációt tesznek lehetővé, interoperabilitást, koordinált fejlesztést és infrastruktúra kezelést szoros ütemezésben a felhasználás vagy elvesztés szabályát alkalmazzuk, hogy a projektek időben elkészüljenek. A folyosókat úgy irányítjuk, hogy folyosó platformok lesznek, amelyek az adott tagállam által lesznek majd irányítva. Egy koordinátor irányítása alatt pozitív a jelenlegi koordinátorokkal a tapasztalat. Ezek a platformok olyanok lesznek, mint struktúrák, amelyek már megerősítik a már meglévő fórumokat, és ez nem fog további bürokrációhoz vezetni rugalmas a megközelítésünk és pragmatikus. Nem szeretnénk egy mindenkire érezhető megközelítést mereven alkalmazni. Vannak azért kétségek a tagállamok részéről, tehát további magyarázatra van szükség a jövőbeli folyosókra vonatkozólag. Ezek implementációs és együttműködési eszközöket jelentenek, hogy a beruházásokat koordináltan tudjuk végrehajtani, és maximális legyen az európai hozzáadott érték. A tíz törzs hálózati elem a szűk keresztmetszetek közébölésére irányulnak. Említeném a Szezárt és az ERDMS-t, ez 80-85%-át teszi ki majd a finanszírozási forrásoknak. Biztosítani kell ezeket elsősorban a legnagyobb európai hozzáadott értékű projektek számára. A 31,7 milliárdból, amit a az Interconnecting Europe eszközre irányoztunk elő, 10 milliárd a kohéziós alapokból érkezik. Ez a 10 milliárd csak kohéziós alapokra jogosult tagállamoknak jár majd, nem minden, mind a 27 tagállamnak. Magasabbak a társfinanszírozási ráták ennél a 10, millió, 10 milliárdnál. Ez további garancia a jogosult tagállamok számára, mert ez mellett 24 milliárd euró kerül a kohéziós alapokból a TNT átfogó hálózat képítésére. A Connecting Europe eszköz lehetővé teszi a magánbefektetést a közlekedési területen. Ez alapvető jelentőségű a költségvetési megszorítások időszakában. Két milliárd eurót valószínűleg innovatív finanszírozási eszközök szolgáltatnak majd, mint például projektkötvények. Ezt szoros partnerségben hagyjuk majd végre az Európai Beruházási Bankkal, amely a közelmúltban sikereket ért el a hitelgarancia eszközökkel kapcsolatosan két nagysebességű hálózatot építettek ki, vasúti hálózatot ennek segítségével. 31,7 milliárd euróról beszélünk, tehát arra számítunk, hogy ez 140-150 milliárd eurónyi beruházásra ad majd lehetőséget az európai törzshálózatban. Ez a sokszorozó hatásnak köszönhetően központi irányítást irányoztunk elő, a TNT ügynökség felel a végrehajtásért, a költségvetés végrehajtásáért, különböző tenderkírások segítségével, a jól előkészített projektek nélkül nem is lesz finanszírozás. Köszönetet szeretnék mondani önöknek is az aktív részvételért, hiszen a Trump bizottság tagjai a TNT napokon részt vettek Antwerpenben november 29-30-án, és ez is megerősítette hogy csak modernizált, hatékonyabb és célzettebb tont, célzottabb politikára van szükség, hogy biztosítsuk az európai hozzáadott értéket, és meggyőzőek lehessünk a terveinkben, a több éves pénzügyi kereteken belül. Továbbra is legyünk bátrak, dolgozzunk együtt, és dolgozzuk ki együtt ezt a szakpolitikát. Barozó elnök óra novemberi plenáris ülésen bejelentette a 2012-es 14-es bizottsági munkapolitikában, azt a tervét, ami a növekedés ösztönzésére irányul. A legfontosabb kezdeményezéseink a jövő évre nézve a közlekedési területen a következők. Lesz egy csomag a tiszta üzemanyaggal kapcsolatosan, az európai piaci felvevő lehetőségeket próbáljuk javítani. Ahogyan ezt többször megerősítettük, szeretnénk javaslatot tenni egy vasúti csomagra, a negyedik csomagra 2012 végéig, és ezzel párhuzamosan megnyitjuk a belföldi piacokat, és intézményes elkülönítést kell végrehajtani az infrastruktúra kezelők és a szolgáltatás nyújtók között, és a gödölőállomány tekintetében a szabályokat az EU egészében kell alkalmazni. Ez egyébként az újra fogalmazásnak a fontos célja Végül pedig engedjék meg, hogy leszögezzem. Szoros együttműködésben szeretnénk nyomon követni az egységes európai égboltra vonatkozó végrehajtást, és hogyha késedelmek vannak, akkor új javaslataink lesznek, akár jogszabályalkotása vonatkozólag is. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Kilencen kértek szót, és alig fél óránk áll rendelkezésre. Nem, most már tíz a jelentkezők száma, és még kevesebb, mint fél óránk van, tehát két perc maximum, és egyszerűen kinyomom a mikrofont, hogyha valaki túlépi a két percet. Gros úr, köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr már korábban is volt alkalmunk a tentékről és a Connecting Europe Facility-ről beszélni, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nem szeretnék visszautalni az elmondottakra. Osztjuk az önök elképzelését a két dokumentum alapján, a mi frakciónkban. Egyetértünk az eljárásmóddal. Egy dolgot szeretnénk nevezetesen, hogy a szükséges partnerek a megoldásokhoz szükséges partnerek eh, szintén eh, szerepeljenek. Ez elsősorban a bizottság eh, döntésétől függ, ami a finanszírozást illeti, illetve Kalasz, mint illet, Kalasz úr, mint biztos, illetékes biztos úr döntésétől. Nagyon fontos, hogy a megfelelő formánál maradjunk, és támogatjuk a bizottságot. A harmadik partner a tanács, de hát látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben, tekintettel a pénzügyi válságra, komoly vita folyik a két dokumentummal kapcsolatosan a parlamenten belül, és jó lenne, hogyha az álláspontjukat megismernénk. Osztjuk a prioritásukat, mi is 2012-ben szeretnénk az átdolgozást megtenni, illetve a hangsúlyokat felülvizsgálni. 2012-ben remélhetőleg a bizottságon belül nem várnak az utolsó pillanatig az önáltal bejelentettekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Alkedraj úr. Mint társ jelentés tevőnek szeretném megadni a kollégámnak a szót. Ayala asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és Köszönöm, Said Kallász úr. Először is a frakciónk nevében, ahogyan már a fehér könyvvel kapcsolatosan kifejtettek, szeretném biztosítani támogatásunkat a javaslatát illetően. Két régi rendeletről van szó, és ezt kiegészítették az Európro projektekre vonatkozó javaslattal. Nagyon pozitívan értékeltük a javaslatukat, de azért voltak problémák, amiket bizonyos tagállamok vetettek fel, és bizonyára a kétoldalú tárgyalásokon ezeknek hangot adtak a folyosókkal kapcsolatosan, tehát voltak bizonyos reakciók. Szeretném tudni, hogy hogyan állnak ezek a tárgyalások, hogy tudjuk, hogy milyen stratégia, mik az érvek. Ami pedig a Connecting Europe eszközt illeti, jelen pillanatban a 22 milliárdról beszélünk, ez a historikus követelés, és most hogyan állunk ezzel a válság összefüggésében? Már idén láttuk, hogy a bizottság és a tanács csökkentést irányzott elő, és a parlamentnek ezt el kell fogadnia, a hozzáadott értéket be kell mutatni, és 10 milliárdot irányoztak elő a kohéziós alapakról, és ott van még a 24 milliárd. Ezzel kapcsolatosan érdekelne, hogyan tudják megalapozni a legfontos, melyek a legfontosabb feltételek, és a 24 milliárddal kapcsolatosan azt látom, hogy kisebbek a, vagy enyhébbek a követelmények. Szinergiáról is beszél a másik két vonallal kapcsolatosan, energia és távközlés ezeket hogyan lehet biztosítani ezeket a szinergiákat. Thank you, Mrs. Meissner. Meissner asszony két percben. Négy pont. Az EIB képviselői írtak közöttünk ma, és pontosan a projekt kötvényekről beszéltünk, ami azt hallottuk, hogy 20-szorosára növelheti az EU forrásokat a 2013-ig hogyan állnak a kísérleti projektek, hány ilyen kísérleti projektre került sor másodszorban? Jó, hogy a tanács már a TNT iránymutatások tárgyalását megkezdte, habár nem voltak túlságosan lelkesek, és szerintem itt egy európai megközelítésre van szükség. A harmadik egy kérdés lenne, a vasút ban eh, az eh, unbundling, a szétválasztás, tehát a pályaüzemeltető és eh, a vasút között hogyan valósulhat meg, illetve az ezzel kapcsolatos tanulmánynak mikor a várhatók a következtetései. És mindannyiunk számára egyfajta házi feladat karácsonyra, illetve azt követően, hogy kíséreljük meg a kormányainkat is mozgósítani az egységes égbolt projekt támogatására, hogy ezt ne blokkolják. Köszönöm Zile úr két percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, hogy ma a szakbizottságunknak egyértelmű jelzést kell adnia, hogy a Connecting Europe eszköz a folyosó megközelítést tartja prioritásnak, és ezek a megoldások számunkra elfogadhatók, ettől ne térjünk el. A tanács azt javasolja, hogy a folyosók kifejezést projekttel váltsuk fel, mert itt lehetőségünk van a új munkahelyek teremtésére, és ha 10 milliárd eurót kiveszünk a kohéziós alapból, akkor ez lehetőséget jelenthet a jogosult tagállamok számára. Az európai hozzáadott értéket kell támogatni, és nem a nemzeti szintűt, és ha ez így van, akkor tudjuk támogatni. Kramer úr, két percben. Az, hogy egy ilyen toldozott, foldozott képből hálózatot építsünk, ez üdvözlöm, de az elmúlt 20-30 évben sem sikerült elérni. Ha további projektek, több, még több pénz, álljon rendelkezésre, ezt megkérdőjelezném, hogy ez vezet-e a célhoz. Németországban például azt mondtuk, hogy a projektek kiválasztása, ha a nem a szövetségi kormány részletevel történt. Én ezt kétségbe vonom. Itt például a német vasút esetében bizonyos mértékben támogatták a vágány, tehát a, a pálya kiépítést, és azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen alapon nem teljesítik a tagállamok az elvárásokat, a célkitűzéseket, ami pedig a nagy projekteket illeti. Egyetlen egyet sem törültek, a legtöbbhöz még több pénzre van szükség, még több időre. Ha viszont túl késlekednek, akkor nem tudjuk megakadályozni az éghajlatváltozást. A kor network, tehát a mag, hálózat kérdését említette, ami pozitív lehet, de például a Dunán négy hajózási társaság működik, de Berlin és Szczecin összekapcsolására fordított pénzeket szerintem hasznos, jobban lehetne hasznosítani a vasúti hálózatban, illetve az éghajlatváltozás megakadályozásában. Köszönöm szépen, Kramer úr. Pörka. Két kérdésem lenne a maghálózattal kapcsolatosan. Itt eh, utalt ezek jelentőségére, illetve az interoperabilitásra, a hálózatok optimális kihasználására, ami nagyon fontos a közlekedés eh, ügyben. De eh, minden esetre ezt alaposan el kell, elő kell készíteni. A bizottság milyen intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy ez az interoperabilitás valóban működőképes legyen, amikor ez a maghálózat létrejön. Másodszorban említette azt is, hogy egyes országokban kétségeket hangoztatnak a folyosó hálózattal kapcsolatosan. Mely országokról van itt szó? Tehát konkrétan mely országok jelentettek be ilyen kételjeket? Köszönöm szépen. És miért? Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úrnak is. Helyesen említette, hogy a partnerek összekapcsolatos bevonása nagyon fontos, és ezért említette a folyosói platformot. Ezt, mint elképzelést jónak tart, tartom, de ez nem eléggé konkrét. Tudná -e konkrétabban szólni a tervezésről és hasonló szempontokról? Hogyan fog ez működni annak érdekében, hogy a céljainkat elérjük? A második kérdésem pedig, hogy az említett országokkal kapcsolatosan vannak-e stratégi, van-e stratégiája, tehát azon országokkal, amelyek kritikusan állnak a hálózathoz, és végezetül hogyan képzeli a bizottság, a koordinátor és a folyosó platformok közötti együttműködést? Ez is érdekelne. Szaviszár asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon sok időnk nincsen, tehát nem akarom most indokolni a kérdésemet, mert a kollégák már említették a, a közlekedési folyosókkal kapcsolatos álláspontunkat, illetve a Connecting Europe eszközzel kapcsolatos véleményünket, ami teljesen egyértelművé, egyértelműen kidomborodott a legutóbbi tanács ülésén is. A kérdésem már korábban is elhangzott. A bizottság terveze valamit is az álláspontok megtörésére Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a biztos úrnak, és üdvözlöm a szavait, amit a Cézárral kapcsolatosan elmondott. Én e, személyesen is érdekelt vagyok, és remélem, hogy a szakbizottságunk e, pozitív e, van, fog együttműködni a bizottsággal az egységes európai égbolt terén. Üdvözlöm azt is, amit a projektek pénzügyi támogatásáról, finanszírozásáról mondott, hiszen ez mindenféleképpen hozzáadott értéket jelent és hozzájárul a torlódási problémák, illetve a repülőterek kapacitás problémáinak megoldásához. Tehát én várom ezt a dokumentumot, és mint ahogy említettem, mi nagyon pozitívan kívánunk majd ezügyben nyilatkozni a szakbizottság nevében jövőre elnök. Elkedraj úr, Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nem kívánok szólni, mert a kollégák mindent elmondtak, amit én magam is akartam volna. Szenalova Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy kész volt megvitatni ezeket a kérdéseket velünk, és az új tagállamokat is felkeres, illetve találkozott képviselőkkel itt a parlamentben is. A használni vagy elveszíteni. Ez egy nagyon fontos elv, csak kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni. Ha, a, ha egy projekt elbukik, akkor a kohéziós alapból nem lehet igénybe venni a forrásokat? A második kérdésem pedig, hogy vannak-e egyértelmű szabályok a szefen belül, és a társfinanszírozás mennyire elfogadható a nagy hozzáadott értéket képzelő projektek esetében, tehát mik a hozzáadott értékek, és vannak-e konkrétabb követelmények ezzel kapcsolatosan, hogyan kívánnak kohéziós alapból forrásokat biztosítani. Azért is fontos ez a kérdés, mert az új tagállamokban némi bizalom hiány figyelhető meg. Köszönöm, Szari Kiáni asszony kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2012-ben tárgyalunk majd az átdolgozásról is. És remélem, hogy a közlekedési szakbizottságban mi is, illetve a bizottság is egy olyan álláspontot fog el, kialakítani, ami hatékonynak bizonyulhat a tanácssal szemben. És remélhetőleg meg tudjuk győzni a tagállamokat arról, hogy az első vasúti csomagnak megfelelően kell működnie. Elnök, úgy tűnik, úgy érzem magam, mint egy 100 méteres sprint esetében, ahogy itt végig rohantunk a kérdéseken, de mindenféleképpen biztosítani akartam, hogy a biztos úr kellő időt kapjon a válaszokra, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Néhány konkrét és nagyobb szabású kérdés is elhangzott. Kramer úr említette, hogy Egyesek arról panaszkodnak, hogy a kormányok konzultáció, kormányokkal való konzultáció nélkül történtek projektkiválasztások. Ez nem igaz, hiszen én kezdetektől fogva nagyon tartottam attól, hogy a fontos kérdéseket végigvegyük, hogy valami, egy projekt miért került bele, miért nem került bele, a kiválasztásba. Úgyhogy, ha itt valaki ilyen panasszal előáll, én ezt nem tartom megalapozottnak. Ami pedig a vasúti csomagot illeti. Két fontos kérdés merült fel. most is, illetve más épületben tíz nappal ezelőtt, amikor a folyosókról, a tentép folyosókról vitatkoztunk. Ugyancsak konkrét kérdés hangzott el azzal kapcsolatosan, hogyha a projekt nem használja fel a rendelkezésre álló forrásokat, akkor mi történik. Nyilvánvalóan a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is nagyon szoros figyelemmel kíséri, kíséri az ilyen eseteket. A TNT projektek felvizsgálata kapcsán már vizsgáljuk ezt a kérdést is. Itt egy alkotási folyamatról van szó, ami a kísérleti projekteket illeti, ezt október 19-én fogadtuk el. A Connecting Europe eszközzel, eszköz lehet, hogy jogosult lesz, de tehát először is az eszközöket kell megteremteni, és utána beszélni a konkrét projektekről. Nézzük a legnagyobb kérdéseket. A folyosók kezelése. Egy nagyon jó kérdést hallottunk. Azzal kapcsolatosan, hogy az iránymutatások részletesen írják ezeket le. Mi rugalmasak vagyunk a folyosók működésének konkrétumait illetően itt el kell kerülni a bürokráciát mindenféleképpen. Úgyhogy ezeket a megjegyzéseket majd igyekszünk figyelembe venni a munkánk során, hogy a lehető legjobb és legműködőképesebb struktúrát tudjuk kialakítani. Ami pedig konkrétan a folyosókat illeti Itt nem arról van szó, hogy radikálisan átalakítjuk a folyosókat, a folyosók, amelyek a tár, térképen megjelennek, jelentik számukra az értéket. Ezek azok az útvonalak, ahol a legnagyobb szállítási forgalom zajlik, és ahol a legtöbb munkahely teremthető, és ez a mi véleményünk szerint az európai érték. A Stecsinről is elhangzott egy kérdés, hogy ez szerepeljen-e benne, vagy ne. Ezt megvitathatjuk. Nyilvánvalóan a folyosókon lehet finomítani, de nem akarjuk elveszíteni az összképet. nem akarnánk egy olyan helyzetet, aminek eredményeként a maghálózat a folyosók hálózata. Ami pedig a stratégiát illeti, ez is a stratégia része, hogy hogyan tudunk egy-egy folyosót megvédeni. A parlament, a közvélemény és mindenki szempontjából nagyon fontos és üdvözlendő lenne, hogy az összképet vizsgáljuk. Hány hiányzó láncszem van? És meg kell vizsgálni a szűk keresztmetszetek kérdését is. Én eh, kész vagyok elfogadni azt, hogy eh, akár az irányítási struktúrán is eh, finomítsunk, azt észszerűsítsük, áramvonalasítsuk. Én ragaszkodom ahhoz, és az utolsó leheletemig védeni fogom ezt a tervet. És minden kritérium, kritika, minden felvetés csak a meggyőződésemben erősített meg, hogy ez a helyes eszköz. Lehet, hogy a megjegyzéseimből úgy tűnhetett ki, hogy ezt a pénzt kivesszük a kohéziós alapból. Ez nem így van, hiszen a TNT projekt egy óriási projekt Európa számára. Ez egy nagyon speciális eszköz a kohéziós alapból részesülő országok számára. Tegnap találkoztam újságírókkal, és ugyanezt mondtam nekik, hogy ez nem elfogadható, és a tagállamok és a parlament is komoly vitákat fog folytatni a regionális bizottság képviselőivel, úgyhogy a tanácssal közösen mi azon dolgozunk, hogy ez a probléma meg oldódjon. Ha önök úgy döntenek, hogy ez a 10 milliárd ne kerüljön bele a Connecting Europe eszközbe, ezt el tudom fogadni, ha bár én küzdeni fogok. De azt nem szeretnénk, hogy ha ez a 10 milliárd nemzeti borítékok mentén lenne felosztva, és egyfajta kupec alkú folyna ezzel kapcsolatosan. A keletet és nyugatot összekötő hálózathoz még nem rendeltek elő összeget, ez még mindig a nemzeti politika része. Több képviselő megkérdezte, hogy ez a 10 milliárd miért jobb, mint a kohéziós alap. Itt a 10 milliárdon belül közös kezelésről beszélünk. Ez egy más filozófiát jelent. Nemzeti prioritások fontos szerepet játszanak. Itt a hozzáadott érték az, hogy lesznek igen komoly nagy projektek, és ez kapcsolja valóban össze az embereket. És hogy milyen stratégiát követünk majd ennek védelmében, nyilván tudják, hogy a visegrádi országok részéről hangzottak el kritikák az ő szóvivőjük jelenleg a cseh kormány, és az érintett országok jövő év elején tartanak egy találkozót, hogy kidolgozzák a projektekkel kapcsolatos szabályokat, a befogadható projektekkel kapcsolatos szabályokat. 85 százalékig terjedhet a finanszírozás. Úgyhogy itt egy nagyon technikai jellegű elemről van szó. Van egy bizottsági javaslat a strukturális alapok nak a GDP 2,5%-ában történő maximálására vonatkozóan. Na most ebből kikerül a 10 milliárd, hiszen nem lehet az, hogy a három országra kiterjedő projekt esetén például az egyik a két és fél százalékot kihasználja, a többiek nem. Ez egy nagyon technikai jellegű dolog, Úgyhogy ezt mindenféleképpen pontosítani kell majd. Ugyancsak fontos az önök számára és a tagállamok számára is a szubszidiaritás mindenféleképpen olyan projekteket szeretnénk, amelyek elfogadottak a tagállamok részéről, és kötelező érvényűek. Ha egyszer valaki aláírta, akkor az a projekt lesz a maghálózat. és ennek a finomítása a jogalkotási munkánk sarkköve. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. A hozzászólásait, illetve a válaszait, és köszönöm a képviselőtársaknak is, hogy röviden fogalmaztak, hogy tartsuk az időt, és hogy időnk legyen a válaszokra is. Nekünk a regionális bizottságot meg kell győznünk arról, hogy nem akarjuk el sinkofálni a pénzüket a közlekedés területén sem. Úgyhogy köszönöm még egyszer a biztos úrnak, és mielőtt eh, elmennek, szeretnék eh, boldog karácsonyt kívánni a biztos úrnak, illetve munkatársainak a bizottságunk nevében, és eh, a kollégáknak eh, a digitális menetírókról lesz nyilvános meghallgatás ma délután. Itt tudom, hogy számos fontos dolguk van, de jó lenne, hogyha nem csak Tikau asszony, én, száz szakértő és négy üres sor üdv lenne a délutáni felállás. Ezen kívül Riké úr fontos jelentésével is foglalkoznunk kell az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókról. Köszönöm a megértésüket, és viszlát!